Good morning, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Megnyitom ezt a mai ülést, a Költségvetési Ellenőrzés Bizottság ülését. Érdekes programunk van. Az uniós támogatások hatékonyságáról és eredményességről szól ez az ülés. Különösen akkor érdekes ez, amikor az új pénzügyi perspektívákról beszélünk. A mai ülés napirendje rendelkezésre áll. Egy apró változásról tájékoztatnám önöket. A 9-től 11.30-ig a viták az eszmecsere helyett 9-től 11-ig fog tartani ez a blokk, mert 11-kor a tanácsi mentesítésről tartunk egy tájékoztatást. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy felszólalását korlátozza, nem úgy, hogy gyorsabban beszél, hanem rövidebbre fogja a mondandóját. Szeretném először is megadni a szót az előadónak, Bart Stess úrnak. Bart, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hölgyeim és uraim, kedves meghívottak, ma egy nagyon fontos napi rendi ponttal foglalkozunk. A meghallgatás oka pedig azzal függ össze, hogy egy évvel ezelőtt a sajtó arról cikkezett, hogy egy bizonyos ökomafia tevékenykedik a megújuló energiák területén Olaszországban. A rendőrséget is bevetették több alkalommal ez ügyben. A rendőrség megpróbálta felgöngyölíteni az ügyet, megpróbált eljárni a bűnözőkkel szemben. Aztán volt egy rendőrbevetés a Gun with the Wind névbe, amelynek, amely ugye egy szójáték, az elfújt a szélre játszik rá, ez ugyanis a szélenergia szektorban tapasztalt szabálytalanságokra utalt. De hát Spanyolországban, Romániában, Franciaországban, Korzikán, Bulgáriában is tapasztalhatók hasonló dolgok. Mindenképpen olyan dolgokról van szó, amelyekre figyelmet kell fordítanunk. Nehéz időket élünk, gazdaság és pénzügyi válság van, és ilyenkor nagyon fontos, hogy európai szinten is megvizsgáljuk, hogy hogyan is bánunk a közpénzekkel. Természetesen felvetődik az a kérdés is, hogy az európai költségvetést mennyire hasznosan vetjük be, és sokan úgy gondolják, hogy nem csak több forrásra van szükség, hanem talán gondoskodni kellene arról, hogy a meglévő forrásokat jobban költsük el. Azt gondolom, ma azt a kérdést kell megvizsgálnunk, hogy hogyan is költjük el az európai pénzeket. Kik azok, akik kedvezményezetjei az európai támogatásoknak? Részben sokszor jogosan, ők a kedvezményezettek, sok esetben viszont nem. Ezt kell ma górcső alá vennünk, és úgy gondolom, a pódiumon itt ma nagyon nagy szakértőket üdvözölhetünk, és nagyon érdekes lesz majd ez az eszmecsere, és nagy érdeklődéssel várom a különböző információkat is, és remélhetőleg a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban hasznosítani tudjuk majd az itt elhangzottakat, főként amikor a mentesítéssel foglalatoskodunk. Köszönjük szépen, Bart, és nagy örömmel adom át a szót Fazakas Szabolcs úrnak, aki az egyik elő, elődőn volt, és egyébként az Európai Számvevőszék tagja. Megadom a szót. Mr. Chairman. Elnök úr, tisztelt képviselők, előadók, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, és különösen a raportőrnek, Bart Stász úrnak, hogy megszervezték ezt a mai nagyon fontos meghallgatást. Az Európai Számvevőszék tagjaként az a tisztesség ért, hogy hozzájárulhatok a meghallgatáshoz. Beszélni fogok arról, hogy hogyan mértük fel a rendszerességet, a hatékonyságot és eredményességet az <clears throat> egyébként engedje meg, Móder úr, hogy először is gratuláljak önnek a kinevezéséhez. Az ön egyik elődeként tudom, hogy sok nehézséggel kerül majd szembe munkájában az európai költéseknek a rendszerességét és jogosságát kell őriznie. Tudom, hogy nem csupán a megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezik, hanem elkötelezetten szembenéz a kihívásokkal. Mindenféle jót és sikert kívánok ehhez az új pozícióhoz. Elmondom, hogy mindig számíthat az Európai Számvevőszék, illetve személy szerint az én segítségemre. De most térjünk vissza arra, hogy az Európai Uniós támogatás hatékonysága és eredményessége hogyan áll. Ez egy nagyon fontos ez az Európai Unió számára nagyon fontos. Az a számvevő szék <clears throat> elkötelezett amellett, hogy a kihívásokat megoldjuk. Amint tudják, az Európai Számvevőszék egy független külső ellenőrzési intézmény. A Lima és Mexikói nyilatkozat tartalmazza ezeknek az intézményeknek a fő pilléreit meglehetős szabadságot ad nekünk ez. Vannak nemzeti ellenőrzési intézmények, amelyek különféle javaslatokat tesznek, a kormányok döntéseit segítik elő az állami kiadások területén, illetve megnézik, hogy az közpénzeket a szándékok szerint használták-e fel. Az Európai Számvevőszék az Európai Parlamentnek segít abban, hogy a költségvetés végrehajtása során gyakorolhassa hatásköreit. Egyébként második szerepe, második szerepköre az, egy mentesítési hatóság, a számvevőszék általános jogköreit a szerződés tartalmazza, és ez nagyon tág rá kell mutatnunk, hogy a jogkövetés, illetve a teljesítés az nem egy és vagy alternatíva. A compliance, a jogkövetés különféle standardeket vizsgál, megnézi, hogy a pénzért értéket kapunk-e. Tehát tulajdonképpen a pénzért érték elve az a jogi követelményeknek is része. A, az a, bíróság, illetve a számvevőszék egy éves megbízhatósági nyilatkozatot ad ki. Ez tartalmazza azt, hogy az EU követi az előírásokat és a szabályokat, azaz a dolgokat megfelelő módon végzik rámutat arra is, hogy bizonyos esetekben nem tartják be az előírásokat, például a kohézió területén. A rendszertelenségek, illetve a szabásértések minden esetben kiadásra kerülnek, de ezt nem lehet úgy értelmezni, mint a csalás szinonimáját. A DASZ jelentés egy külön fejezetet kapott a 2010-es éves jelentésben. Az új fejezet e, szintetizálja e, a különféle teljesítési e, auditoknak az eredményeit, amelyet tavaly fogadtak el. Azt kell megnézni, hogy hogyan is használták fel a pénzeket hogy valóban helyes dolgokra fordították ezeket a forrásokat, és a javasoljuk a javítási lehetőségeket. Ezek a belső elemzések arról is szólnak, hogy az EU intervenció megfelelő még képen került a végrehajtása, a hatékonyság, hatásosság jegyében. Tavaly 14 külön jelentést fogadott el a számbevőszék. Mindegyik jelentés foglalkozott az értéket a pénzért fogalom megvalósításával. Ezek struktúrás politikák, közlekedés és energia területén kerültek végrehajtásra. Az nukleáris erőművek leépítésének kérdését is megnéztük, aztán az útépítést, energiahatékonyságot, kikötői beruházásokat is és nagy örömmel várjuk majd az önök jelentéseit, amelyek ezen ágazatokkal foglalkoznak. Aztán a számbevőszék Mm, új, illetve korszerűsített rendeletekre vonatkozó ajánlásokat is megfogalmaz. Az 1 2010-es véleményében, az Európai Unió pénzügyi igazgatásával kapcsolatos jelentésben a számbevőszék kiemelte, hogy milyen területeken kell jobb minőségben költeni a megfelelő forrásokat. Az állandó üzenetünk az, hogy nem szabad többet, csak jobban költeni. Ez azt jelenti, hogy pontos célkitűzéseket kell meghatározni. Ez azt jelenti, hogy az EU költségvetés mikor jelent többletet a nemzeti költségvetéshez képest. Bármilyen kiadás költekezés nem jó. Nagyon fontos a minőségi és mennyiségi dimenzió figyelembevétele. Az alacsony lehívási arány néhány területen nem szabad, hogy ösztönzés legyen arra, hogy könnyen lehet költekezni. Visszatérve az önök kérdésére, kik a fő kedvezményezettek. Ez is hogy mondjam el, hogy az Európai Unió többletértéki elvén alapulva, amikor is az Európai Uniós támogatás valóban látható előnyöket kell teremtsen, amelyet nem lehetett volna nemzeti szinten elérni. Nos, hát a kedvezményezettek az Európai Unió, illetve az állampolgárai. Másfelől azonban hagy hívom fel a figyelmet arra, hogy egy dolog végső kedvezményezetnek lenni, és más dolog ö, olyas valakinek lenni, aki megkapja ezeket az elem, a támogatásokat. Három elemet szeretnék kiemelni. Az Európai Unió és a nemzeti költségvetések hasonló tevékenységeket finanszíroz, finanszíroznak a társ finanszírozás értelmében, például területfejlesztés, halászat, kohézió. Tehát nagyon fontos, hogy mindkét fél számára jó megoldást találjunk. Amikor társ finanszírozás van, akkor a kedvezményezetek nem kapnak plusz pénzt az EU támogatásának köszönhetően, mert a pénz egy része a nemzeti költségvetésből, csak egy pici része jön az EU költségvetésből. A társfinanszírozás viszont megnöveli a finanszírozható programok számát. Közvetlen kapcsolat az Európai Bizottság, illetve az EU költségvetés kedvezményezetjei között csak néhány területen mutatható ki a kutatás területén. Az agrárágazatban, kohézióban, területfejlesztésben, halászatban, a legtöbb esetben az EU finanszírozás többsége a tagállami szintű igazgatási szervekhez tartozik, bánt ezeknek az igazgatása, tehát az úgynevezett megosztott menedzsment keretében. Tehát ez azt jelenti, hogy a nemzeti költségvetés kvázi visszatérítés kap az Európai Uniótól a már megfinanszírozott programok esetében. Meg kell jegyezni, hogy nagyon sok szabálytalanság, amelyet évenként látunk, ez abból adódik, hogy nem megfelelően alkalmazzák a nemzeti jogszabályokat a kohéziós politikánkban. Nem csak a társfinanszírozás területén mondható el, hanem hasonló programok esetében, amelyeket a nemzeti költségvetésből finanszíroznak teljes mértékben. Néha ugyanazok a testületek igazgatják a nemzeti, illetve az EU-s költségvetésből származó forrásokat. Tehát azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy más szabály vonatkozik az EU-s és más a nemzeti forrásból származó támogatásra. Azt mondhatnánk, hogy az EU és a nemzeti költségvetések ugyanabban a dobozban találhatóak. A szabálytalanságok abból adódnak, hogy jogosulatlan kéremeket nyújtottak be, nem felelnek meg a különböző fizetési feltételeknek, a közbeszerzési szabályoknak. A kérdés nem csak arról szól, hogy mennyire felelnek meg a szabályoknak, hanem arról van szó, hogy mi a helyzet a gazdasággal, a hatékonysággal, hatásossággal. Úgy lehet garantálni, hogy az EU forrásokat megfelelően használják fel, hogyha el tudjuk érni, hogy a nemzeti igazgatási rendszerek jól működnek. Nagyon fontos a kapacitás növelés ezen a területén. Nem, nem lehet elkerülni ezt. Nagyon fontos az e- eredményekre összpontosítani. Nagyon fontos persze, eredményeket úgy érünk el, ha javítjuk a bemenetet. Nagyon fontos tehát, hogy a hatékonyság, hatásosság ez a jogi szabályok módosítását is maga után vonhatja. A szemvevőszék tudja, hogy nagyon fontos a köztestületek értékelése. Ha megengedik, a, a 3 PEC 2010-es külön jelentése szeretnék hivatkozni, amely a döntéshozatalra vonatkozó hatástanulmányt tartalmaz magában. Tartalmaz, bocsánat. Tehát a nagyon fontos ilyen teszteket fogunk kidolgozni, és lesz majd egy jelentés, amely a 2013 utáni időszakra vonatkozó hatástanulmányokra is vonatkozik. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a jövőbeli kohéziós politikának milyen lesz a hatása. Itt most hivatkoznék a bizottság rendelet tervezetére, amely nemrégiben került a nagyvilág, vagy a nagyközönség elé. Ami az input, a bemeneti oldalt illeti. Nagyon fontos tehát a szabályoknak való megfelelés, a hatékonyság, hatásosság, gazdaságosság, ez nagyon fontos, ezt a számvevőszéknek is nagyon alaposan meg kell vizsgálnia. Zárásképpen, hogy mondja meg a kollégáim a számvevőszéknél, és jó magam, meg vagyunk arról győződve, hogy a jobb költekezés azt jelenti, hogy minden Európai Uniós intézménynek mindent meg kell tennie Együttműködünk az érintettekkel, az Európai Parlamenttel, így lehet elérni azt, hogy garantáljuk a kifizetések szabályosságát, jogszerűségét. Nagyon fontos a kedvezményezettek, az európai adófizetők és az EU szempontjából, hogy a megfelelő szabályokat betartsuk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen! Köszönöm a kedves szavakat is, egyébként a bevezető szavakat. Ezzel megadom a szót Benny Brothers Sletters szórnak, az Európai Bizottság képviselőjének. Thank you, Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívták a bizottságot, különösen a DG Régiót erre a bizottsági ülésre. Arra gondoltam, hogy a prezentációm során eh, rövid iránymutatást adok, illetve egy át tekintést adok az társad, a társfinanszírozott projektekről a megújuló energiák területén, Dél-Olaszországban vannak erre példák, és európai perspektívába helyezném ezt, megnézzük, hogy Olaszország hogyan tudja teljesíteni az elvárásokat a területen. Can you start the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 úgy gondolom, hogy a kiosztott anyag ugyanaz, mint a prezentáció, de már megjelent a képernyőn. Jó. Akkor kérem, lépjünk egyet tovább. az első diagramon szeretném bemutatni, hogy ez a jelen, jelen költségszintet mutatja 2011. október 5-i állapot szerint a kedvezményezettek lebontásában, amint látják a megújuló energiákra fordított kiadások, illetve hát az energiahatékonyság területén Olaszországban relatíve egész fontosnak minősíthető. Olaszországban durván 300 millió eurót költöttek erre a kiadási rovatra, és vannak még a listán Spanyolország, illetve Franciaország, ezek ugye nagyságrendileg 150 ezret költ. Tehát az országok költése a megújuló energiák területén ez Olaszországban relatíve magas. Azonban a strukturális alapok globális keretein belül Olaszország számára 2007 és 2013 között ezek viszonylag kisebb összegnek minősülnek, hiszen az olaszországi teljes kiadás e tekintetben 55-60 milliárd eurót jelent, így tehát a megújuló energiákra fordított kiadás 0,5% körül mozog. Ez nagyjából ugyanaz az információ, csak grafikusan kicsit emészthető formában ábrázoltuk Nos, a megújuló energiakapacitás Olaszországban például villamosáram előállítására mit is jelent? Itt látják az első oszlapban a teljes kapacitás, amely megújuló forrásokból származik különféle országokban. A második, orsz, második oszlopban a teljes kapacitásból a megújuló energia részesedése százalékban. Látják, hogy az európai átlag mit mutat. Ez az utolsó ö, oszlopban található. Ez a kalkuláció szerint 470 és Olaszország tulajdonképpen nem nagyon marad el az európai átlagtól. Ausztriában és Svédországban jelentősen eh, magasabb a megújuló energiák aránya az energiatermelésen belül, tehát ők jobban állnak. Na most akkor Olaszországra fókuszálunk. Három nagy területeket, területet eh, különböztetünk meg Olaszországon belül. Láthatják, hogy délen ez a kiemelt ö, sor a, a megújuló energiák 2000-ben indultak, durván 3 milliárd eurónál, 2009-ben, illetve 2010-ben ez fokozódott, és 2010-ben elérte a 10 ezer megawattot ez százalék, százalékos részesedésben az eredeti 12 százalékról 32 százalékra növekedett a megújuló energia aránya. Ez azt jelentette, hogy a korábbi késlekedéseket sikerült bepótolni, E, Dél-Olaszországban egyébként a megújuló energia aránya elmaradt Olaszország többi részétől. Ezt a másik e, szlájdon is látni fogják. E, a Mezzogiorno területen, ez a zöld vonal, ugye meredekebben emelkedik, mint a többi olasz régióban. Ami a megújuló energiák részesedését illeti Olaszországban, itt is látunk elég hangsúlyos különbségeket különféle területek között. Az északi területen durván 80 százalék a vízenergiából, illetve a hőenergiából származik. A következőben ugyanez 70 százalékra tehető, de itt azonban a fotoelektrom, fotoelektromos eh, energia előállítást is jelenti délen. A geotermális, illetve a vízenergia részesetése sokkal kisebb, azonban dominánsan jelen van a szélenergia. Ezeket az adatokat a saját jelentéseink alapján eh, szűrtük le, illetve az olasz hatóságok által szolgáltatott adatokból vettük. Akkor most átnézünk eh, Sziciliára, illetve egyéb dél-olasz régiókra. A következő ábrán látják, hogy eh, hol vannak beindított, illetve beépített létesítmények, és különös tekintettel Sziciliára. A második oszlopban látják, hogy a társfinanszírozott kapacitás, amely már beszerelésre került, az döntő mértékben szélenergiát jelent. Tehát Dél-Olaszországban dominánsan a szélenergiát használják energiatermelésre. A harmadik oszlop következik, ez a teljes ö, szicíliai ö, elektromos kapacitást mutatja, illetve a megújuló energia részét. Amennyiben nézi, nézzük, hogy a társfinanszírozott kapacitást, illetve a teljes kapacitást, akkor látjuk, hogy a kófinanszírozott, illetve a társfinanszírozott kapacitás részesedése viszonylag ö, alacsony. Ez durván 16%-ot tesz ki. A szélenergia szektorban ez még egy picit a 16% alatt is marad. Ennél fogva tehát elmondhatjuk, hogy inkább a, a fény, illetve a, a fotó ö, energiát ö, részesítik előnyben. a közösségi finanszírozás szempontjából a szélenergia szektora fontosabb. A következő két ábrát nézzük. A 2007 és 2013 közötti programozási időszakban látják az energiaszektorba történt beavatkozásokat Olaszországban, látják a projektek számát, a projektek költségvetését, illetve az eddigi eh, kifizetéseket. Régiónként van lebontva és programonként. Hogyha megnézzük a régiókat, látjuk, hogy a szélenergia jelenleg viszonylag kevésbé fontos, hogyha van egy átfogó intervenciós terv 1,4 milliárd értékben, a százalékok előtti utolsó oszlopokban látják, látják, hogy a szélenergia összege 50 millióra van betervezve, a napenergia sokkal fontosabb 245 millióval. A Az átfogó legfontosabb kategória az energiahatékonyság, amely nem termelés, hanem hatékonyság. 600 millió értéket, 600 millió euró értéket képviselő. Nos, ami a, az szágazatok viszonylagos jelentőségét, illetve különböző megújuló energiaágazatok jelentőségét Dél-Olaszország régióiban. Ezt látják ebben a táblázatban, hogy hogyan oszlik meg ez a fontosság. A jelenlegi helyzet, elnézést kérek, ezek olyan adatok, amelyeket 2010. december 31-én határoztuk meg, ezek a legmegbízhatóbbak. Vannak frissebb adataink, de ezek tanúsított és valóban megbízható adatok. Itt azt látjuk, hogy 300 millió a kifizetések összege, erről már az első ö, diánál szóltam. Aztán látják a régiónkénti lebontást, illetve az ágazatok közötti kapcsolatot horizontálisan. A napenergia a domináns, illetve a hat, az energiahatékonyság. Eddig legalábbis a megvalósított kiadások területén nulla százalékos a energia kapacitás társfinanszírozása ebben a programozási időszakban. A következő két dia ezt mutat egy kicsit szemléletesebb módon, amit ki szeretnék itt emelni ebben a témakörben, ebben az előadásomban. Igen, valóban jelentős mértékben finanszírozzuk a megújuló energiákat Olaszországban, kiváltképpen Dél-Olaszországban. Azonban összevetve a pusztán olasz finanszírozással, amely ezen ágazat rendelkezésre áll, a társfinanszírozott projektek azt mondanám kevésbé fontosak. Kevesebb, mint 16%-át fedezik le a teljes kapacitásnak a társfinanszírozott projektek. Amikor a különböző ágazatok közötti megoszlás illetén azt látjuk, hogy eddig nagyon keveset finanszíroztunk a szélenergia területén, a programozási időszak fennmaradó négy éveire vonatkozóan elmondhatjuk, hogy nőni fog a szélenergia részesedése, azt kell mondjam, hogy jelenleg a dél-olasz programok alapvetően a napenergiára összpontosítanak, illetve az energiahatékonyságra. Mint említettem, az ösztönzőink oroszlán része is ezen két területre összpontosul. Ha megengedik, egy utolsó diával szemléltetném azt, amit Fazakas úr is említett, kérem. Amit elmondott Fazakas úr is, ami az ellenőrzési és auditálási keretet illeti Európában és Olaszországban, mármint ami a megosztott menedzsetet illeti, menedzsmentet illeti. Minden programban három hatóság van, az irányító hatóság, a tanúsító hatóság, amely tanúsítja, jóváhagyja a kiadásokat, és egy auditálási, ellenőrzési hatóság, amely a programban elköltött pénzek jogszerűségét, szabályszerűségét ellenőrzi. Két szintű ellenőrzés van, az irányító hatás, hatóság maga megnézi, hogy minden projekt valóban létezik-e, és valóban helyesen hagyják-e végre. A tanúsító hatóság a második ellenőrző hatóság, amely ö, kvázi azt igazolja, ez a hatóság, hogy szabályszerű a pénzek felhasználása, a harmadik hatóság pedig az auditálási hatóság, az irányító hatóságot ellenőrzi, illetve a tanúsító hatóságot és a programot is természetesen a kiadásokat. De vannak a DG régió és a, az illetek és mm, egyéb főigazgatóságok a bizottság részéről szintén ellenőrzéseket hajtanak végre de helyi szemle is előfordulhat a tanúsító bizottság vagy a hatóság részéről, és az a hatóság is helyszíni szemlét is tarthat. Én ennyit mondanék, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, hogy szóljak az önök bizottsága előtt, és remélem, hogy a bármi kérdésük van, meg tudjuk válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Nicolino Paragona úrnak, az olasz gazdasági és fejlesztési minisztérium részéről. Grazie signor Presidente. Noi come Ministero dello Sviluppo Economico svolgiamo, le, ricopriamo il ruolo di autorità. Köszönöm szépen. Ha megengedik, elmondanám, hogy mi vagyunk az életékes hatóság, amely az Európai Unió az, e, az ERFA által finanszírozott programokat illeti. Ami az általános képet illeti, amelyről hallottak ugye a bizottság részéről, én Olaszország nevében először is <clears throat> szeretném egy kicsit elmagyarázni a helyzetet. Azt, hogy a beruházásokat hogyan is hajtják végre a nemzeti energia és környezetvédelmi stratégia fényében, a fenntartható energia és fenntartható fejlődés fényében. Aztán a szicíliai régióról szeretnék majd szólni, azokról a beruházásokról szeretnék majd szólni. A nemzeti stratégia célkitűzése a helyi fejlesztés elősegítése, méghozzá úgy, hogy produktív új iparakat, iparágakat hoznak létre, és nagyon fontos, hogy elősegítsük a megújuló energiát, az energia megtakarítást. A bizottság diái már néhány információval ellátták őket, ami a projektek számát, a beruházásokat illeti, nekünk frissebb adataink vannak, mint a bizottságnak. 2010 végéig ebből látszik, hogy igen sok előrehaladás és előrelépés történt önök csak a májusig tartó adatokkal ismerkedhettek meg, mielőtt azonban kitérnék a számadatokra. Először szeretném elmondani, hogy a források a nemzeti stratégiában, beruházási stratégiában a 2007 és 2013 közötti időszakban 3 milliárd eurót tettek ki, a konvergencia és 1 milliárd eurót a versenyképes régiók esetében és a foglalkoztatás esetében. Tehát ezek igen jelentős források, amelyek rendelkezésünkre állnak, és milyen stratégiai céloknak is felelnek meg? Nos, először is arról van szó, hogy hogyan lehet fenntartani, vagy megvalósítani versenyképes iparágakat, olyan iparágakat, amelyek versenyképességet és munkahelyeket teremtenek, és amelyek kapcsolódnak a megújuló energiákhoz. Egy másik cél az integrált K plusz F mechanizmusok kidolgozása a megújuló energiák és energiahatékonyság területén. A másik opció, hogy javítsunk az energiahálózaton, az energia átvételi hálózat hatékonyságán. Nagyon fontos a know-how terjesztése, az energiahatékonyság az épületek esetében. Szerves része ennek a stratégiának az az, hogy ami a konvergenciát illeti, interregionális programokat is szeretnénk kifejleszteni és kidolgozni ebben az ágazatban, annak érdekében, hogy a régiók feletti együttműködést segítsük, hogy az egyes régiók gyengeségeit le lehessen győzni, küzdeni közösen a régiók összefogván. <clears throat> Ezek a stratégiai döntések képezik eh, ennek a rendszernek az alapját. Ami a beruházások állását, jelenlegi állását illeti, a számokon kívül, vagy azok mellett van egy általános késlekedés a tervhez képest. Le vagyunk maradva a 2007 és 13 közötti terv kapcsán a nemzeti kormány igyekszik behozni a lemaradást, a késedelmet, úgyhogy olyan célokat határoz meg, amelyeknek meg kell felelni, amelyeknek a regionális és helyi hatóságoknak meg kell felelniük, különben pénzbírságot kell fizetniük. Ez, ha megnézzük az adatokat augusztus végéig, azt látjuk, hogy kicsit felgyorsultak a folyamatok, van még késlekedés, de kevesebb, mint korábban. Tehát ez az ösztönző mechanizmus működik. Egy számadatot adnék önöknek. A projektek száma amelyeket jelenleg finanszíroznak. 2000-ről, májusokén 2000 volt, ezt mondta a bizottság, ugye? Tehát 2000 projektünk van augusztus végén, májusban ennek csak a fele volt. Miről szólnak ezeket a projektek, mint elhangzott már, ezek energiahatékonysági projektek. Épület, korszerűsítési, közvilágítási, kapcsolt hőtermelési programokról van szó. Ami a biomassa és napenergiát illeti, és eh, a kapcsolt hő és energia projekteket, vannak más eh, áramprojektek és komponensekre vonatkozó projektek vannak városi programok, kiváltképpen Szicíliában. A projekteket hogyan választják ki? Először is közösségi szabályokat figyelembe véve, a verseny jogi szabályokat is figyelembe véve, illetve az operatív programokban meghatározott szabályokkal összhangban kerülnek ezek kiválasztásra szabályokkal. Mik a kritériumok? a regionális és nemzeti tervekkel összhangban lenniük, nagyon fontos a környezeti feltételek betartása, a környezetvédelmi feltételek betartása, minél kevesebb hagyományos erőmű építése, és hogy be kell épüljön ez a projekt a helyi gazdasági környezetben. meg kell felelni az auditálás és ellenőrzési szabályoknak és eljárásoknak is, amelyeket az Európai Bizottság bemutatott. Ezeket a szabályokat a olasz belső ellenőrzési hatóságok, illetve a szembevőszék, illetve az illetékes főigazgatóságok állandóan aktualizálják ezeket a szabályokat. Azt hiszem, hogy helyes volna, hogyha a szicíliai régiónak átadnám a szót. Grazie. Köszönöm szépen a szót. Én vagyok a szicíliai regionális kormány energia osztályának vezetője. Tulajdonképpen Szicília részéről, Szicília részéről meg akarom erősíteni az elhangzottakat azt, amit a bizottság képviselője, illetve a minisztérium képviselője mondottak. Szicíliában az energiaterveinkkel összhangban némileg átcsoportosítottuk a 2007-2013 közötti periódus pénzeszközeit összehasonlítva ezt a korábbi időszakkal az ábrákból, amit láttak, hogy látható, hogy irányt váltottunk. Szeretnénk ösztönzőket adni a szélenergia termelésnek. Mi vagyunk egyébként Olaszországban a negyedik legnagyobb szélenergia termelő. Most szeretnénk egyebek között az európai pénzeszközöket a napenergia termelésre, illetve a biomassa energiatermelésre. Ez kis és közepes méretű létesítményekre szeretnénk fordítani, mindig összhangban az adott területnek a sajátosságaival. <clears throat> Ez megfelel a céljainknak, amely a teher megosztást irányozza elő, ezt sosem könnyű megvalósítani tehát különféle cselekvéseket fogalmaztunk meg. E, egyrészt e, a szélenergia részesedését e, csökkenteni akarjuk, más megújuló energiaforrásokat pedig ösztönözni akarunk, tehát kevesebb nagy létesítményt, ha inkább több, több kis és középméretű létesítményt akarunk, például napenergia, illetve biomassa energiatermelésre. A minisztérium képviselője már említette, hogy a termelési oldalra összpontosítunk, és a közhatóságokkal együttműködve dolgozunk. Mindenképpen igyekszünk azon, hogy hatékonyabbá tegyünk a a képzett energiának a felhasználását. Szinte minden európai forrás szeretnénk felhasználni a hatékonyabb energia felhasználás oldalán. Gyakorlatilag a, a közösségi módszereket használjuk, például polgármesterekkel történő megállapodást, támogatjuk a közhatóságokat, általában ezek helyi hatóságok Szicíliában, arra ösztönözzük őket, hogy az alternatív energia felé forduljanak végül, tehát elmondhatom, hogy jelentős energiákat fordítunk arra, hogy a közhatóságokkal beszéljünk, illetve az energia előállító cégekkel Madino tanácsos úrnak szeretném átadni a szót, mert egyébként a szervezet bűnözés, illetve a visszaélések ellen is jelentős küzdelmet folytattunk. Átadnám a kollégának a szót. Elnök, az elnök adja meg a szót, nem a delegációk. Szeretném tudni, hogy Olaszországból hány felszólalóra számíthatunk ez, ez a rendszer, amelyben ön ad szót másoknak, ugye számomra nem teszi lehetővé, hogy tudjam, hogy hány felszólalónk van Olaszországból. Tehát egy felszólaló van, mennyit óhajt beszélni, milyen hosszan óhajt beszélni, kérem fogja a lehető legrövidebbre. Tehát 10 perc, vagy akár kevesebb. Akkor 5 perc. Először is elnézést kell kérnem, elnök úr. Nem állt szándékomban, hogy megszegjem a szabályokat. Az az igazság, hogy első alkalommal vagyok itt, de hálás vagyok azért, hogy meghallgatnak Galati úrtól, hallották, hogy a szicíliai regionális kormányzat elkötelezett a az alternatív energiák kifejlesztése és támogatása mellett ennek az elkötelezettségnek az egyik fő eleme, az is egy nagyon erős elkötelezettség, hogy minden nemzeti és regionális jogi lehetőséget felhasználunk, annak érdekében, hogy átláthatóság szülessen meg a források felhasználása területén, illetve gátat vetessünk a spekulánsoknak, illetve a bűnözőknek. A jelen évben egy megállapodást hoztam létre az olasz pénzügyi rendőrséggel, ők különösen odafigyelnek a, a pénzügyi visszaélésekre az iparágakon belül, különös tekintettel a mi iparágunkra, hiszen ez egy olyan terület, ahol a szervezett bűnözés, illetve más személyek is esetleg szerephez juthatnak. A pénzügyi rendőrséggel kötött megállapodás azt jelenti, hogy az általunk kiadott létesítmény építésre vonatkozó engedélyek illetve a, az üzleti tevékenységre vonatkozó engedélyeink, ez a magán vagy az állami szektor egyaránt eh, vonatkozik, ugye ezek eh, egytől egyik eh, elkerülnek a pénzügyi rendőrséghez, akik a maguk csatornáin keresztül ellenőrzik az adott ügyeket. Ez körülbelül egy hónapig szokott eltartani. A, a ezen konkrét iparágon belül megállapítják, illetve ellenőrzik, hogy a szervezet bűnözők beférkőztek-e az adott projektbe. A másik eszközünk a belügyminiszterrel létrehozott megállapodás, illetve szicíliai rendőrprefektussal én magam is rendőrprefektus voltam korábban, konkrétan Palermóban. Erre a tapasztalatra építve elmondom, hogy eme újabb megállapodásnál azt mondtuk ki, hogy még mielőtt kiadják az építési engedélyeket, ilyen erőművek építésnél, a mafia ellenes ellenőrzéseket elvégezzük, hogy ezt mindig megcsináljuk, amikor engedélyt kérnek tőlünk. Az ellenőrzés kiterjed a tényleges kérvényezőn túl az adott erőmű vagy létesítmény területének a vizsgálatára is illetve megvizsgáljuk azokat a személyeket, akik esetleg egy újabb lépésként majd felvásárolják ezeket a létesítményeket. Rövidesen befejezem, de azt hiszem látják, hogy ez egy nagyon hatékony rendszer, amely lehetőséget ad a számunkra, hogy a folyamatokat állandóan ellenőrizzük. Szicíliában ez már folyamatban van, jó lenne, hogyha máshol is megtörténhetne. Elnök úr, hölgyeim és uraim, fontos tudni, hogy a szervezet bűnözés nem csak egy bizonyos területbe ruház bele, a szervezet bűnözés rendes, rendkívül nagy pénzekkel rendelkezik, ott, ott ruháznak be, ahol a legjobb megtérülés ö, ö, várható. Tehát nagyon fontos, hogy a hozzánk hasonló intézkedéseket, illetve módszerek, inkább ha ezt javasolhatom, ezeket terjesszék ki egész Európára. Hiszen nem lehet egyik országban vagy a másik országban kizárni azt a lehetőséget, hogy a szervező, szervezett bűnözők egy adott országban fektetik be a pénzüket. Nem azért tesszük ezt, mert ez az adott iparág olyan, ahol jelentősebben jelen van a szervezett bűnözés. Azért tesszük, amit teszünk, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy az iparágat a lehető legnagyobb mértékben védeni tudjuk. És arra is ügyelünk, hogy a forrásokat megfelelően használják fel. Ezzel egyidejűleg meg kell találni egy érzékeny egyensúlyt, hogy az ellenőrzés, illetve az ilyen iparágakat támogatnunk kell. Illő körültekintéssel kell eljárnunk. Elnök úr, elnézést, hogy ha kicsit sokat beszéltem, de ezt szerettem volna mondani. Interesting. Köszönöm, nagyon érdekes információval látott el minket, és bátorító információ is. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megnyitom a vitát. Azt javasolnám, hogy 10 után 10 perccel zárjuk le ezt a fordulót. Kérdéseket tehetnek fel, de a kérdések ne legyenek kettő percnél hosszabbak. Ki szeretne szót kérni? Ehrenhauser úr. Gut, äh, vielleicht beginnen wir mit einer sehr... Talán egy általános kérdéssel kezdeném, ugyanis ami az EU-s kiadások hatékonyságát illeti, ez mindig szorosan összefügg az administratív költségekkel az EU költségvetés 80% általában visszafolyik, úgymond a tagállamokba. Így tehát három szinten keletkeznek administratív költségek, EU-s szinten egyrészt, másrészt természetesen a tagállamok szintjén, és harmadszor, nem utolsó sorban a kedvezményezettek esetében is költségek keletkeznek a bizottsághoz intéznék egy kérdést. A három szinttel kapcsolatosan az administratív költségekre vonatkozóan vannak-e számadatok a különböző politikákra lebontva, másrésztről pedig az érdekelne, hogy az administratív költségek, amelyek az egyes tagállamokban keletkeznek, azokat részben az EU-s költségvetésből finanszírozzák-e? Köszönöm. Tak, formand. Szondergárd úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem két kérdésem volna. Az első kérdésem nagy részt azzal függ össze, amit a legutóbbi felszólaló elmondott. Egyes számú kérdésem. Tehát A felülvizsgálat folyamata, ami a mafiával kapcsolatos tényezőket illeti, ezeket a vizsgálódásokat mikor kezdték? Kaptam egy dokumentumot, amely arra azzal foglalkozik, hogy a szervezett bűnözés hogyan sajátítja ki magának az EU-s pénzeket. Itt többek között Olaszországról, Oreste Vitorito és egy Nikestri úr, bizonyos Nikestri úrról van szó. Utóbbit elítélték, mivel maffia tevékenységet folytatott. Abban az időszakban, amikor alternatív energiák terén tevékenykedett, akkor már gyakorlatilag volt egy jogerős ítélet ellene. Mikor tól működött az a szabályozás, hogy ellenőrizni kell a maffia tevékenységeket ezen a téren. Második kérdésem pedig érdekes lenne, hogyha megnézzük ezen személyek csoportját, akkor érdekes volna látni azt, hogy hányszor fordult elő, hogy különböző földbirtokosok a maffiához fűződő kapcsolatokkal rendelkeztek, vagy hogy esetleg a maffiához kapcsolódó személyek EU-s pénzeket tettek zsebre. Van -e erre vonatkozóan valamilyen statisztika, vannak-e számadatok, és tudjuk-e, hogy mennyi pénzről volt szó? From, uh, oh. Úgy látom, nincs tovább uh, hozzászól, nem? A raportőr. Um, Köszönöm szépen. Nos, uh, nem hallottam azokat az információkat, amelyek érdekeltek volna. Sok érdekes dolgot hallottunk nyilvánvalóan és a bizottság képviselőjének előadása, illetve az általa nyújtott áttekintés is nagyon érdekes volt, de hát az én tudásvágyamat még azért nem elégítették ki teljesen. A meghallgatásunknál itt a hatékonyság a fő szempont. Hallottuk a bizottság részéről, hogy mi a helyzet az energiahatékonysággal, hogy sok pénzt fektetnek ebbe, ez nyilvánvalóan dicséretes, és üdvös az is, hogy különbséget tesznek az energiahatékonyság között, és a nem felhasznált kilovatórák között. Jelen meghallgatás esetében azonban elsősorban arról van szó, hogy a sajtóban különböző cikkek jelentek meg, és Söndergaard úr is idézett bizonyos tanulmányokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a különböző maffia csoportosulások hogyan használják fel saját céljaikra az EU forrásait. Felvetődik a kérdés, hogy a bizottság tud-e erről, tudja, hogy milyen magas szinten zajlik ez a csalás az energia hatékonyság és megújuló energiák terén. Szlejtesz úr, a az ellenőrzések híres, hírhet háromszögéről beszélt, de ön pontot hagyta abba előadását, ahol számomra érdekessé vált. Önök ellenőrző folyamatot vezetnek le, érdekes lenne az adatokat látni, jó lenne, hogy a színfalak mögött, mögé tekinthetnénk. Az olaszországi képviselők, vendégek nagyon érdekes dolgokat mondtak. A legutóbbi felszólaló azonban erről két jegyzőkönyvről beszélt. Nagyon érdekes munkaeszközöket említett, amelyekkel leküzdhető a bűnözés egy bizonyos formája. Az egyik felszólalótól engem az érdekelne, hogy milyen magasra becsüli a nevezett ágazatban a bűnözők tevékenységét. Súlyos problémáról van-e szó, vagy kevésbé súlyos problémáról? A szélenergiáról volt szó, és a bizottság képviselője egy kicsit a háttérbe szorította a szélenergia kérdését, mondván, hogy inkább más területekbe fektetünk be pénzeket, és kettő ketten az olasz meghívottak közül azt mondták, hogy már nem annyira a szélenergiába fektetik be a pénzeket, ez a bűnözés miatt van? Konkrét információkat szeretnék hallani ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, remélem nem hagytam ki senkit. Először a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Addig majd a felszólalók elmondják, hogy ki akar majd felszólalni közülük. Igen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ami azt a kérdést illeti, ami az auditálás és ellenőrzési eredményeket második, eladás a második részében azt akartam bemutatni, hogy az első és a második szinten az olasz hatóságok feladata a projekteket ellenőrizni, amelyek a társ finanszírozás keretében kerültek megvalósítása. Tehát az olasz és a szicília delegáció tudna erre válaszolni. Neki kellene elmondani, hogy vannak-e konkrét adataik az auditálási eredményekről a megújuló energia projektekkel kapcsolatban Dél-Olaszországban, azon belül is a Ami a bizottsági auditálási eredményeket illeti, jelenleg nincs arra vonatkozó információnk, hogy lenne egy konkrét magas szintű szabálytalansági arány a megújuló energiaprojekteknél nem magasabb, mint az átlag hiba százalék minden ágazatot együttvéve. Ez köszönhető annak is, ezt akartam kiemelni, és amelyet Száz úr is említett, tehát ami a legambiente, hozzájárulását illeti, az előadást megtalálják a dosszéban, tehát a problémák a szélenergiához kapcsolódnak. Különböző okokból kifolyólag kevésbé foglalkozunk szélne, szélenergiával, mint a múltban, vagy talán ahogy ez más országokban van. Dél-Olaszországban kevésbé érintett ez a kérdés. Talán ez oka annak, hogy az európai megül energia finanszírozás Dél-Olaszországban kevésbé van kitéve annak a kockázatnak, hogy visszaélnének ezekkel a pénzekkel, vagy szabálytalan, szabálytalanul használnák fel ezeket a pénzeket. Ami a többi kérdést illeti, amelyet Szandegád úr említett, azt javasolnám, hogy a tisztelt olasz kollégák mondják el ezzel kapcsolatban a véleményüket. Köszönöm szépen. Paragona úr, esetleg ha ön kezdeni, utána pedig a kollégáknak megadom. Elnézést kérek, hogy megsértettük az önök eljárási szabályzatát. Én csak azt javasoltam Stász úrnak, hogy jó lett volna, hogyha a régió is szót kap nem akartam megszegni az eljárási szabályokat. Még egyszer elnézést kérek. Nos, néhány általános dolgot mondanék, utána pedig szeretném javasolni, hogy adják meg a szót azoknak az embereknek, akik a helyszínen dolgoznak, a szicíliai kormány képviselőinek. Nagyon is konkrét tevékenységeket folytatnak ott. Nem gondolom, hogy probléma lenne, hogy lenne olyan probléma, amely A közösségi források visszaélésével kapcsolatban nem hiszem. Tehát a csalásról, visszaélésről öm, nem beszélnék, amikor a színenegerről beszélek. A maffia beszivárgása, hát ahol pénz van és befektetés, ott a maffia felütheti fejét. Tehát a szélenergia nem egy különleges ágazat ebből a szempontból. Tehát nincs jobban kitéve a maffia tevékenységének, mint válságazat. Szerintem túl messzire mennénk, ha ezt állítanánk. Ezt mi nagyon jól ismerjük ezt a problémát. Amit mi tudunk, minden befektetési, beruházási ágazatot érint, a legmagasabb finanszírozástól a leghétköznapi tevékenységig. A mi tevékenységünk ebben az esetben, a központi kormány szerepe ebben az, hogy megerősítsük a vám és pénzügyészséget közösségi finanszírozási projekteknél, a Guarda da Finanza, tehát a pénzügyőrség szerepét megerősítettük, a pénzügyi bűncselekmények elkövetését vissza tudtuk szorítani, ide, illetve a szénenergia területén történt problémákat, tehát nem arról van szó, hogy nagyon kockázatos, kockázatos terület, hanem a múltban nagyon sokat ruháztak be. Tehát eljön egy idő, amikor fel kell mérni, hogy ezek a nagy volumenű beruházások talán nem csökkentendőke. Nem kell -e őket újra gondolni, átgondolni. Azt hiszem, hogy a többi kérdésre miután nagyon speciálisak, jó lenne, ha a szicíliak válaszolnak. Keleti úr, köszönöm szépen. Röviden, a szervezet bűncselekmény, a maffia érdeklődése az én területemmel kapcsolatban Sziciliában, mint az üzleti élet többi részében, idétve a zöld gazdaságot, ez egy új terület. Hát nyilván a bűnözőket érdeklik ezek az új ágazatok, és voltak olyan esetek, én legalább egy ilyen esetről tudok, egy statisztikai tanulmányról, amely bemutatja, hogy bizony volt olyan, hogy a belügyminisztériummal és az államügyészséggel közösen le kellett állítanunk engedélyezési folyamatokat, és vissza kellett vonnunk erőmű építési tervekre szánt pénzeket, és voltak korrupciós ügyek is. Mm, de az, hogy elmozdultunk a szélenergiától a napenergia felé, ez inkább regionális tervezési kérdése, mint a maffiához kapcsolódó probléma. Tehát ez az elmozdulás nálunk az szélenergiától a nap felé, ez abból adódik, hogy hát ugye ne felejtsük el, hogy a szélenergia nagyobb biznisz, a fotovoltaikus napenergia ö, vállalkozások általában kis és középvállalkozások által kerülnek megvalósításra. A szélenergia érdekli jobban a maffiát. Volt egy ügy, amely a nemzeti és a nemzetközi sajtó érdeklődésének középpontjába került. 40-70 millió euróról volt szó. A kormány és a régió gyorsan fellépett, a szélenergiát generáló céget mm, központi felügyelet alá helyeztük, pontosabban a bíróságok elkobozták a cég összes ö, értékét és ingó, ingatlan és ingó tárgyát. A szervezetbűnözés a korrupción keresztül működik, és ebben az ágazatban a szicíliai kormány nagyon keményen kellett megküzdjön. A maffia nem csak az európai pénzek iránt érdeklődik, az engedélyezés nagyon fontos. A maffiát, az engedélyek érdeklik, az építési engedélyek, erőmű építési engedélyek. Egy másik terület, ahol keményen dolgoztunk, több ellenőrzést, helyszíni ellenőrzést is végrehajtottunk. Remélem, hogy ezen ellenőrzések hatással lesznek majd a jövőre. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz volt, elnök. Köszönöm szépen. Marino hozzátenne valamit. Marino úr. Eh, eh, could you pay attention to the... Kérem, eh, Sandegard úr kérdésére térjen ki azt kérdezte, hogy mi lett az emberekkel. Remélem tud erre választ adni. Utána Marina úr is válaszolhat. Lehetséges, hogy fordítási probléma adódott. Akkor szegényes angol tudásommal próbálok válaszolni. A szél erőművekkel kapcsolatban ugye bevezették ezt a maffia, ellenő, maffia ellenőrzést. Mikor? Mert 2009-ben volt egy eset, 15 embert tartóztattak le, e, kettő közülük e, olyan volt, akik, akit már 2006-ban elítéltek, azért, mert bűnt követett el ezen a területen. Tehát számunkra ezért érdekes, hogy mikor vezették be ezt a szabályt, amelynek alapján a maffia érintettséget vizsgálták. Másik kérdés, hogy miután a szabályt bevezették, hány esetre derült fény, illetve milyen nagyságrendben beszélünk, mekkora pénzekről. Marina úr. Konzsáti úr. Nem tudom, melyikük szeretne válaszolni. Nos tehát. az újságcikket sajnos nem láttam, nem hallottam arról az emberről, akit az újság említett, illetve én magam. A másik szeméről nem tudom. A Nikastri nevű személlyel kapcsolatban, amikor először beszéltem, ugye elmondtam, hogy 2009-ben amikor a vizsgálat elkezdődött. Ennek eredményeként derült ki, hogy Nikasztri úr valószínűleg a mafián keresztül végezte a beruházást, akkor közbelépett az állam, illetve a céget eh, lefoglalták, átvették eh, akkor eh, intézkedéseket fogadtunk el, úgy is, mint Szicília kormánya. Ezek gyakorlatilag 2010 második fél évétől élnek, a leghatékonyabb intézkedések 2010 második fél évében indultak be és folyamatosan működnek, ami pedig Nikasztri urat illeti. Ő nem csak abban volt érdekelt, hogy közpénzeket használjon fel, hanem inkább korrupciós ö, ügyekbe keveredett annak érdekében, hogy engedélyekhez jusson. A vizsgálat egyébként még most is ö, folyamatban van, elnél fogva tehát nem tudok végleges válaszokat adni. Tehát közpénzek felhasználásáról volt szó, de a maffia inkább abban érdekelt Sziciliában, hogy engedélyekhez jusson, engedélyeket szerezzen meg. Ismételnem kell az általam említett rendőrségi megállapodások, amelynek a e, célja az, hogy a maffia beszivágása ellen felvegye a harcot. Nos, ezek alapjában véve 2010 második fél évétől indultak. Hogy másik kérdésre is válaszoljak, e, hát hogy hány esetre derült fény. Az ismert esetet kivé, e, kivéve 2000-2006 között a napenergia szektorban, illetve a biomasza területén fedeztünk fel bűncselekményeket mindösszesen 400 ezer euró körüli összegben. Hogyha az OLAF lefolytatja a vizsgálatokat, akkor a közpénzeket innen vissza lehet majd vonni. Elnök, Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy véget kell vetnünk az eszmecserének. Jó lett volna folytatni, azonban a napi rendünkön vannak még egyéb témák is, tovább kell lépnünk. A uniós forrásokkal való visszaélés az Európol szempontjából és a bűnügyi együttműködés támogatására szolgáló uniós források legjobb felhasználása. Truls Örting úr kapta meg a szót, remélem helyesen ejtettem ki a nevét. Fél, félig meddig Dánként. Igen. Elnök úr, köszönöm, hogy meghívták az Europolt erre a fontos meghallgatásra azzal kezdem, hogy az Európol csalással, visszaéléssel kapcsolatos kompetenciájáról beszélek, aztán arról, hogy milyen bűnözői csoportok vesznek részt ilyen tevékenységekben. Egyébként arra nincs rálátásunk, hogy a nemzeti rendőri szervek milyen konkrét vizsgálatokat végeznek ígértem, hogy rövid leszek, de azt is megígérhetem, hogy őszintén beszélek. Emlékeztetnék arra, hogy az Europol az EU bűnöldözési szerve egy évvel ezelőtt teljes mértékben kifejlett ügynökségé vált. A komoly bűncselekményekre figyelünk, Hollandiában van most az új központunk, több mint 700 rendészeti rendvédelmi szakértőnk van, illetve 130 kapcsolattartó tisztünk. Ez EU-t is jelenti, de egyéb országokra is kiterjed, mint például az USA-ra, Kolumbiára és hasonlókra a pénzügyi aspektus is fontos, mert hiszen kapcsolataink vannak pénzügyi őrségekkel különféle országokban, <clears throat> úgyhogy szélesebb kontextusban végezzük a vizsgálatainkat. 14 ezer ügyünk van egy évben, kényszerítő hatáskörünk nincs, de ez nem baj, mert hiszen nagyon jó eredményeket érünk el a koordináció területén. Például a gyermekpornográfiával kapcsolatban nagyon jó eredményekre jutottunk. Az utolsó tragikus eseményeknél is segítettünk például Norvégiának. Itt a képességeinket bevetettük, ezt nagyon is méltányolták. Most visszatérve a mostani konkrét kérdésre. Konkrétan mi is van előttünk? Két területet vizsgálunk Ugye az analitikus munkafájlokban tároljuk az eredményeinket, illetve az adatainkat. Ennek a rövidítésből adódó neve SMOKE. A másik pedig az áfacsalásokkal kapcsolatos. Úgy tudom, hogy az ilyen jellegű bűncselekményekkel kapcsolatban mi rendelkezünk az egyetlen EU adatbázissal. A különféle bűnözői csoportok egyébként adócsalásokkal foglalkoznak, áfacsalásokkal foglalkoznak, ezeket szervezett bűnözőkből álló hálózatok hajtják végre, nem csak olaszok, hanem olyan csoportok, amelyek kapcsolatban állnak cégekkel és egyénekkel, ezek kipróbálják használni az adott ország adórendszerének kiskapuit és lehetőségeit. A csalók csupán nagyon rövid ideig aktívek, az érintett árok eladása után kivetik az áfát, de a befizetés helyett zsebre teszik és eltűnnek. A tagállamokban e, az áfacsalás legalább 60 milliárd eurót tesz ki évente. De ez egyébként a pénzügyi bűnözés, a szervezet pénzügyi bűnözésnek e, csak egy része, e, amelynek teljes összege évente 200-250 milliárd eurót tesz ki. A következő tendenciákról tudok beszámolni. A csalók globális kapcsolatokat építettek ki, ez azt jelenti, hogy az egész EU-n belül tudnak bűncselekményeket elkövetni, függetlenül a helyi bűnözői csoportoktól. Tehát mondhatom, hogy multinacionálisá váltak. Az együttműködést is megláttuk. A bűnözői csoportok immár nem rivalizálnak, nem harcolnak egymással, hanem együttműködnek az egyes csoportok nem versengenek, megosztják a tudást és a forrásokat. Ezt láttunk példákat erre az interneten keresztül. Nagyon nagy sebességgel végzik a tevékenységüket, ez arra utal, hogy igen, magas szinten tudják koordinálni a dolgaikat olyan jelek is vannak, amelyek arra utalnak, hogy a szervezet bűnözők más tevékenységben is részt vesznek, például kábítószer csempészetben. Ehhez nagyon sokszor például harmadik országbeli bankokat veznek igénybe, mint például az Egyesült Arab Emirátusokban, vagy valami hasonló országokban. A dél-kelet-európai dél területen igen, igen elterjedtek az úgynevezett CP bűnözői csoportok, ebből 4002-ről van tudomásunk, de ezek felütötték a fejüket Hamburgban és Rotterdamban is. Tevékenységük kiterjed a hamis fuvarokmányokra is, illetve az árukat elterelik annak érdekében, hogy ne kelljen megfizetni az áfát. Azt figyeltük meg, hogy az ilyen csoportok gyorsan alkalmazkodnak a körülményekhez, aztán változtatják a taktikájuk. Az egyik esetben egyik nap például VAT, illetve áfa csalásra foglalkoznak, a második nap már mobil berendezéseket árosítanak nagyon is aktív az ilyen bűnözői tevékenység. A tagállamok egyébként számos intézkedést foganatosítottak, de a tevékenység továbbra is folytatódik. A másik kérdésre is hadd válaszoljak. Az Európai Uniós közösségi pénzt a lehető legjobban kell felhasználni az Európolnál. Nálunk a, az ISEC programra hivatkoznék, amely a bűncselekmények elleni harcot ö, célozta meg. Az ISEC az ISEC támogatását a vonatkozó EU irány elv szabályozza. korábban egy európai uniós szintű rendszert építettünk ki, ezek is jó célra történt felhasználások voltak. Az ISEC programot gyakorlatilag a bizottság tervezte meg, ez azt jelenti, hogy a bizottság finanszírozással járul hozzá a projekthez. Ezt kiegészítik a nemzeti hatóságok, vannak gyakran átfedések, ez egy negatív hatás. Még rosszabb hírem is van. Vannak közösségi pénzek, amelyeket az Európa stratégiai érdekeinek ellenében alkalmaznak. Például Románia 1,5 milliót kapott az előcsatlakozási alapból, ezt a Bukarestben székelő Szeki központnak a munkájához adták. A SZEKI vezetése egy stratégiai tervet dolgozott ki. Ennek alapján úgy állítják be magukat, hogy Dél-Kelet-Európában ők a rendvédelmi és bűnüldözési központ. Nagyon sajnálatos, hogy bizonyos funkciókat és tevékenységeket így dupláznak, illetve átfedések vannak. Aztán 2006 óta a, az OLAF program fut, itt a hamisítás elleni harc az elsődleges. 2002 óta egyébként az Európol feladata az, hogy felvegye a harcot a csalással, illetve az a hamisítással kapcsolatban, különös tekintettel az euró hamisításával kapcsolatban. Az Európol és az OLAF között voltak nehézségek, ezen túl vagyunk, jó az együttműködés. Gyakorlatilag itt nagyon jó a belső együttműködés. Aztán a hetes keretprogram finanszírozása. Ez a, a bel- és igazságügy területén nagyon hatékonyan támogatja a kutatást és a fejlesztést. A azonban a pénzek odaítélésénél ugyancsak átfedéseket figyelhetünk meg. Ez sem a legjobb módja az állampolgárok által befizetett pénzek felhasználásának. Tudnunk kell, hogy a bűnöldözés területén is alkalmazzák az új technológiákat és fejlesztik ezeket. A azt szeretné, hogyha megnéznénk, hogy mennyire fogadható el egy olyan biztonsági alap, amely elő lehet segíteni a biztonsági stratégiát, hogy valóban operatív valóság legyen a stokholmi programról van szó. A példa, amit említettem, arra mutat rá, hogy van lehetőség arra, hogy rugalmas, koherens finanszírozási programokat lehetne alkalmazni. Két nagyon fontos elvet kell figyelembe venni. Az Európol és a Szabadság, Igazságoság és jogállamiság térségének intézményét, de pontosabban az Európai Bíróságot jobban be kellene vonni az európai pénzek igazgatásának kérdés körébe. A belső biztonsági alap az Európolt fel kell ruházza olyan lehetőséggel, hogy konkrétan fel tudják vizsgálni az, ezeket a tevékenységeket. Tehát, hogy most itt itt egy fillér elgurul, ott egy forint hiányzik. Nem ez a megközelítés. Nagyon jó lenne, hogyha átfogó képünk lenne, ami az utazási ö, költségeket illeti, tehát a tagállami képviselők költségének térítése nagyon ö, nagy, nagyon pozitív fogadtatással lehet. Nagyon nehéz költségvetési helyzet alakult ki néhány tagállamban. Van olyan tagállam, aki nem tud elküldeni Hágába képviselőt. De ez a költségtérítési rendszer segít ezen a problémán, és ez nagyon jó. Hát persze a mi költségvetésünk is azért korlátozott, de remélem, hogy ez a belső biztonsági alap segít majd. Mi a konklúzió? Ami az áfacsalást illeti, szerintem a bűnöldöző szervek mind egyetértenek abban, mit jelent az áfacsalás. Szerintem az egyik nehézség az Európa számára az, hogy nagyon sok országban az áfa csalás nem számít európai pénzekkel kapcsolatban elkövetett bűncselekménynek vagy csalásnak. Az, hogy nincsenek már belső határok, ez nagyon jó lehetőséget teremtett az áfacsalók számára nemzetközi szinten. Ami az EU bűnöldöző szerveket támogató alapját életi, nagyon fontos az, hogy szoros kapcsolat legyen a különböző szervek között. Nem szabad, hogy az ügynökségek kizárulja, tehát nem szabad őket kizárni ebből. Az Európolnak a belső biztonsági alapon kell a jobb koordinálást, a jobb nyomozást végrehajtani. Köszönöm szépen. Thank you very much for some very interesting... Nagyon köszönöm, nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogy nyomon fogjuk követni. Aktuális téma lesz. Most megadom a szót Antonio Pergolici úrnak. A Legambiente civil szervezet képviselőnek, amely környezetvédelmi megfigyelő központ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki akarta, azt akarta, hogy jöjjünk ide. Nyilvánvalóan én egy kutató intézet vezetője vagyok, politikai válaszokat adunk, egy környezetvédelmi szervezet, civil szervezet, politikai ügyekkel is foglalkozó szakembere vagyok, de foglalkozunk illegális ellenségekkel is, amelyek érintik a környezetet. Az első dolog, el kell mondjam, a szélenergia, mint a megújuló energia valóban a jövőt képviseli Európában és Olaszországban. Ez egyik azon kevés ágazatoknak, amelyek hozzájárulhatnak a gazdaság fellendítéséhez. Több ezer munkahelyet teremt, elősegíti a technológiai fejlesztést, és ezek, ezért le tudunk távolodni a hagyományos foszilis energiahordozóktól. Nos, nagyon fontos lenne, hogy megszabaduljunk azoktól az érdekektől, amelyek nagyon mélyen gyökereznek. Nagyon fontos, hogy megelőzzük a szervezetbűnözés beszivárgását, a megújuló energiába. Az egy súlyos probléma. De azt hiszem, hogy kordában lehet tartani, az összes hatóság, európai hatóság azért kell küzdjön, hogy ezt a beszivárgást megelőzzük és lehetetlené tegyük. De különbséget kell tenni a dolgok között. Mi úgy gondoljuk, a mi elemzésünk arra mutatott rá, hogy a környezetvédelmi bűncselekmények 2007-ben kezdődtek, az első nyomozásaink arra mutattak rá, hogy a maffiát érdekelték a megújuló energiaforrások. A hidroelektrika, tehát a víz alapú energia termelés volt az egyik ilyen Kalábriában például. A helyi maffia érdeklődést tanúsította víz energia iránt. 2007-ben a szélenergia iránt is érdeklődtek, Mm, de fellépett a rendőrség, az ügyészség, elindult a nyomozati szakasz, hát ezt folytatni kell. Persze tudjuk, hogy Olaszország egy olyan ország, ahol van maffia, vannak maffia csoportok. Vannak olyan területek, ahol a maffia teljesen beépült a társadalom minden rétegébe. Igen, erős hatalmi pozíciójuk is van néhány területen. Ez persze tükröződik a nemzeti, nemzetközi szinten. Az egyik ember, akit említettek, Belgiumban és Máltában rendelkezett értekeltségekkel és más európai országokban. Tehát eh, nem egy olyan maffiáról beszélünk, amely csak egy olasz népmese képét idézi fel. Globális szereplők ám ezek a mafiózók. A maffia egy lánc a lánc szemben. Olyan emberekből áll, akiknek másfajta mm, bűnöző módjuk van, van, akinek persze nincsen bűnöző módjuk, vannak politikusok is, akik eh, érintettek. A korrupció jelensége kapcsolódik a szervezetbűnözéshez, a közigazgatásban dolgozók kapcsolódnak ide, tehát ez a fő téma. Ez a korrupció ellen kell fellépni. Fel kell lépni ezen stratégiai szövetségek ellen, amelyek kialakultak a közigazgatás és a maffia között. Tehát nem szabad az ilyen műveleteket megengedni. Ha megnézzük, hogy ezek hogy működnek, a szervezett bűnözők, akik megújuló energiákkal foglalkoznak, ők a szokásos módszereket alkalmazzák, ellenőrzik az egész rendszert, kizárják a szabad piacot, egész iparágakat vesznek át, hatást gyakorolnak a munkaerőpiacra, és annak minden elemét szabályozzák. Arról van szó, hogy a szabad üzletet lehetetlené teszik, egyfajta parazita módszert alkalmaznak. Minden iparágat, legális tevékenységet is le lehet fedni ezzel a módszerrel. Hm, sokszor nagyon nehéz elkopozni a pénzt, hm, nyomon kell követni a pénzt. Giovanni Falcone kiváló bíró, akit megölte a mafia, ő mondta, hogy követni kell a pénzt, és követni kell azt a módszert, amely segítségével a bűnözők megszerzik ezt a pénzt. Roberto Scarpinati, kártenészetei államügyész, nagyon jól el tudja magyarázni, hogy hogy is néz ki ez a rendszer, ez a módszer. És el tudja mondani, hogy ezek az emberek hogyan hatnak a közigazgatásban született döntésekre, választásokra. Számolni kell el, hogy fel Conné is említette, itt észszerű emberekkel van dolgunk, akik minden pénzügyi forrásra hatással akarnak lenni. Háromfajta finanszírozás van, ugye van tőke, kamatok és vannak engedélyek. Arra törekszenek, hogy beépüljenek a közpénzek áramlási folyamatába. Összeállítottam egy táblázatot a megölő energia finanszírozásával kapcsolatban 2006-ban 125 millió eurót látunk ilyen számlákon landolni. Mi környezetvédők vagyunk, gondolom az államügyészek is, mi nem tudjuk azt elmondani, hogy mennyi közpénz landolt bizonyos számlákon. De a bírósági ítéletek több száz évnyi halmozott büntetést szabnak ki az elkövetőkre. Kétszer lehet fellebezni az olasz rendszerben az bírósági ítéletek ellen, de azt látjuk, hogy hogy vannak itt elítéltek gazdasági bűncselekmények elkövetéséért. Ami a megújuló energiákat illeti, egy új maffia stratégiát dolgoztak ki. A csúcs technológia segítségével. Hagyományosan a maffia nem a csúcs technológiában volt járatos, hanem a cementben. Ők építették Olaszország történelmének egy részét, ha az infrastruktúrára gondolunk, stratégiai szövetségekre, nagyon fontos gazdasági, pénzügyi birodalmakkal kapcsolódtak össze Dél-Olaszországban. Nem a megújuló energia problémája, nem a szél a probléma, hanem egy strukturális probléma, ahogy ez már elhangzott. Most, ami az ösztönzőket illeti. Hát eh, sok ösztönző dolgoztak ki. Többek között nemzeti szinten nem volt jó megtervezve a stratégia. 2010-ig nem volt igazi nemzeti stratégia, amely a szélenergia fejlődését, alakulását kísérte volna. Nem volt nemzeti szabályozás, káosz uralkodott a szélenergia területén a nemzeti szinten. Ami nem érkezett meg időben, az az az eszköz, amely segítségével mindezt ellenőrizni lehetne. A bűnüldözési mechanizmusok lassan teret nyernek, a bandák sok pénzzel rendelkeznek, van mit beruházniuk. És eh, sikerült eltolzítaniuk az engedélyezési eljárásokat a korrupt mechanizmusok segítségével, amikről szóltam. Az egyik legutóbbi nyomozás Apóliát és Ventót érintette. Ez egy szélfarm engedélyezésével volt kapcsolatos, egy nem csak bandákról van szó, hanem egyszerűen egyszerű építési engedélyek meghamisításáról lehet szó. Marginálisnak tekinthető ez. 2010-ben Messinában a maffia ügye foglalkozó ügyészek 25 millió euró értékű ingóságot és ingatlant foglaltak le, a nevét nem lehet elmondanunk, ez az üzletember két fő főnökhöz kapcsolódott, akik eh, az építetőhöz kapcsolódtak. Nos, az építető, az ingatlan fejlesztő nagyon fontos szerepet játszik. A fejlesztős a fejlesztőnek nincs pénze a fejlesztéshez, de körbe jár, beszél az adott területen az emberekhez, aztán beszerzi az összes vonatkozó engedélyt. Hogyha ez a, az összes engedély a birtokába kerül, eh, akkor van egy csomagja, amelyet el tud adni egy multinacionális cégnek, vagy egy másiknak. Nem kell, hogy multi legyen a cég. Tehát ez a szabadság, ez ugye rendelkezésére áll az fejlesztőknek, láttunk erre vonatkozó példákat, és ez ugye megnyitja a területet, hiszen ezek az emberek szinte gátlástanul szaporodnak, pénzük nincs, de van egy csomagra való engedélyük, amelyet el tudnak adni. Ezt ellenük a bankokon keresztül, banki intézkedésekkel kellene felvenni a harcot. Hát különféle, különféle üzletkötő típusú emberek, ezek akik kapcsolatban vannak a maffia jellegű bűnözésekkel. Bűn. A következő években legalább 10 millió eurónyi közpénzt akarnak ráfordítani a megújuló energiára. Egy utolsó példát mondok, Kalábriában történt a dolog, rávilágít arra, hogy mekkora az a szervezet bűnözéssel való kapcsolat. 18 szélfarm működik Kalabriában, minden egyes ilyen szélfarm vizsgálat tárgya mert a maffia főnökök érintve vannak, vagy olyan emberek vannak benne érintve, amelyek kapcsolódnak valahogy a maffiához. Zárásképpen. Tehát nem a szélről van szó, nem a megújuló energiákról van szó, maga a maffia a probléma, az ellen kell felvenni a harcot. A megújuló energia csak az egyike azoknak a zsinegeknek, amelyeket a maffia kezében tart, és amelyeket rángat. Egyébként az emberek hajlamosak a túlzásokra e témakörön, e, amikor e témáról beszélnek, megpróbáltuk számszerűsíteni a dolgokat, Olaszországban legalábbis összesítettük, hogy milyen vizsgálatok vannak a hulladék ügy, hulladék ügy illetve a, a, a cementtel kapcsolatos illetve összehasonlítottuk ezt a szélenergiánál tapasztalt visszaélésekkel. Itt 5,9 százalékra jött ki a, a végösszeg. A mafia teljes tevékenységét is áttekintettük, például a cementnek a, a ciklusai, illetve a szemétlerakók ügye, <clears throat> hogyha ezeknek az értékéhez viszonyítjuk a szélfarmokkal kapcsolatos visszaélések összegét, akkor összesen a 100%-nak 5,9%-a jön ki. Zárásképpen elmondhatom, hogy nagyon nagy gazdasági kapacitás van a maffia kezében, és a maffia gyakorlatilag mindig a helyi szinten van jelen, ott kapcsolódik a döntéshozókhoz. A közpénzek megérkeznek a helyi szintre, utána ezek korrumpálják a teljes rendszert, ez igen nagy kiterjedésű szokott lenni. Van olyan, hogy az állami pénzeket egy kis területen használják fel, ahol a helyi maffia főnök és kliensei gyakorlatilag <clears throat> viszájára fordíthatják a játékszabályokat. Végül tehát a megújuló energiaforrások is rossz kézbe kerülnek mindenképpen szükség van arra, hogy megállapodjunk például a, a olasz munkaadók szövetségével, hogyha nyílt és átlátszóak a, a szervezetek, akkor nem válnak áldozattá ezek az emberek. Elnök megtenni, hogy befejezi? maggiori, maggiori controlli, occorre che ci siano maggiori sinergie. Igen, tehát szárásképpen több ellenőrzésre van szükség, szinergiára az, EU, az európai és olasz hatóságok között. Csak így lehet biztosítani, hogy egy valóban támogatásra szoruló iparág nem fertőződik meg bűnözők által. Látták a diákon, hogy a dél-alasz térségben nagyon kiugróan előre tört a megújuló energiák előáll, el, előállítása. Ez a globális felmelegedés, valamint európai energia szempontjából egy pozitív dolog. Csak arra kell figyelni, hogy nehogy rossz kezekbe kerüljenek a pénzek. A problémát a maffia okozza itt, ellenük kell hatékonyan fellépni, mert ők a megújuló szektorban és más szektorban is jelen vannak. Elnézést a hosszú ö, hozzászólásért. Köszönjük ezt a hozzászólást, reméljük, hogy ez hozzájárul a megoldáshoz. Elnök. 15 percet szeretnék ö, most elkülöníteni az eszmecserére. Itala úr, Gressle asszony, az előadó, majd ő a végén szólal hozzá. Is that everybody? Then I close the list. Ezzel lezárom a felszólalók listáját. Kérem, kettő percben korlátozzák a hozzászólásokat, Itala úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a felszólalóknak ezt a rendkívül érdekes bevezetőt. Részint megrázó információkat kaphattunk. Két kérdést intéznék eh, Örting úrhoz az Europoltól. Az együttműködés esetében eh, konkrét összegekről van szó. Egy rövid eh, választ szeretnék kapni arról, hogy az OLAF, az Europol és talán a parlament és a számvevőszék is hogyan tud eljárni ezen bűncselekményekkel szemben. Hogyan lehetne jobban egy közös együttműködést érvényesíteni ezen a téren. A második kérdésem az Europolhoz pedig. Az Europolnak kellene nyomozati hatáskört átruházni, hiszen úgy tűnik, hogy az Europol jelenleg inkább csak koordináló szerepet tölt be. Egy ilyen nyomozati hatáskörre szükség lenne, illetve hogyan lehetne azt adott esetben megvalósítani. Köszönöm szépen, Greszle asszony! Köszönöm szépen! Nagyon örülnék, hogyha az előadását megkapnám írásban, ezt nem találtam meg az irataimban, hogyha mégis ott lenne, akkor elnézést kérek. A Héjacsalással kapcsolatosan elmondta, hogy jól működik az együttműködés a határokon átívelő ügyekben. Első ízben hallom ezt, mi mindig ennek az ellenkezőjéről hallottunk. Részint azért is, mert nem muszáj felhasználni a határokon átnyúló adatokat, a, amelyek az adatbankokban találhatóak. Érdekelne, hogy az adatbankok milyen szerepet játszanak a héjacsalásokban. Frankfurtban, Németországban jelenleg az emissziós kibocsátás kereskedelmi tanúsítványokkal kapcsolatosan van egy ügy. Nekem mindig az az érzésem, hogy mindig a szervezet bűnözők után kullogunk mindig lemaradásban vagyunk. És lenne még egy kérdésem. A Szepollal mindig gond van, az ugye egy kisebb ügynökség. Mi azt kértük, hogy a Szepol és az Europol fúzióját esetleg érdemes lenne megfontolni. Érdekelne a vélemény ezzel kapcsolatosan. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandieną šitas klausimas e, įnešė tokį dviejopą e, supratimą. Igen. Köszönöm a szót. Ez a téma nem könnyen érthető a számunkra. Első benyomásom az volt, mint hogyha az ITRE bizottságban ülnék, mert a beruházással kapcsolatos számadatok egész pozitívek voltak. Ugyanakkor meg kell néznünk azt is, hogy a 300 millióból mennyit használhattak esetleg fel jogtalan módon, vagy nem megfelelő módon. Nem akarok túl messze visszatekinteni a múltba, de most hallott, hallottuk azt, hogy feltehetőleg újabb 10 milliárd eurót ruháznak be a megújuló energiákba a következő évek során. Nem meglepő tehát, hogy a szervezetbűnözés bűnözés aktiválja majd magát e területen is. Hiszen itt nem csak a pénzről van szó, hanem a politikai befolyásról is. Ez nem csak Olaszországra vonatkozik, de kit, nyilvánvalóan befolyásolja az adott ország életét. Az olasz kollega ma azt mondta, hogy nem olvastuk a cikkeket, nem egészen tudjuk, hogy pontosan mi történt. Hát e, erről e, eszünkbe jutnak az összes e, nyílt ügyek, amelyeket ez a bizottság, az OLAF és az Europol lassan el kell, hogy, el kell kezdeni, hogy kezeljék. Az a fontos, hogy ezeket a pénzalapokat, pénzeszközöket ténylegesen megújuló energiákra fordítsák. Ma nincs információnk sem az Európai Bizottságtól, sem az Európai Számvevőszéktől arról, hogy hány ügy, illetve hány kivizsgálás kezdődött meg ezen a területen. Kérem a meghallgatás szervezőjét, szervezőjét, hogy a problémát ne korlátozzuk csupán Olaszországra, együttesen kell munkálkodnunk, hogy felépítsünk egy olyan rendszert, amely a valóban jó emberek életét könnyebbé teszi. Elnök. Utolsó felszólalunk az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni tudok az összes felvetett kérdéshez de szeretnék magam is megfogalmazni két kérdés. Először is eh, Fazekas úrhoz intéznék egy kérdést. Ön eh, hallhatta az előadásokat, a székenek mik a tervei? Terveze valamiféle vizsgálódásokat, külön jelentéseket akar-e készíteni? Többet tesznek-e majd ezen a területen, én úgy gondolom ugyanis, hogy egy nagyon súlyos problémáról van szó. Mindenképpen szükségünk van a számbevőszék segítségére. Ön adott egy nagyon érdekes bevezetőt, ez nagyon jó kiinduló pontot jelentett a vitához, de talán mondhatna néhány konkrétumot, hogy ezen a területen mit terveznek. A második kérdésem Sloiters úrhoz szól. Kicsit meglepődtem, amikor az első fordulóban válaszol a kérdésemre, azt mondta, hogy 300 millió euróról van szó, nyomozás van folyamatban, az első és a második szint elsősorban az érintett tagállam hatáskörébe tartozik. Ez mindenképpen a közös menedzsment, közös irányítás kérdése. És az elmúlt tíz évben a mentesítés során újra és újra azt mondtuk, hogy ez a közös irányítás, közös menedzsment egy nagyon nagy problémát jelent, mert a felelősséget ide-oda tolják egymás között, átadják egymásnak. Mi felszólítjuk a bizottságot, hogy tegyen eleget felelősségének, követeljük azt is, hogy a pénzügyminiszterek garantálják, hogy megfelelő vizsgálódások történnek az egyes tagállamokban. A szicíliai képviselőktől azt hallottam, hogy vannak kezdeményezések, a két említett eszköz, ez némileg megnyugtat engem. Talán ezeket írásban is továbbíthatnák nekünk, hogy ezeket a szövegeket részletesen átolvashassuk. Minden esetre Szlojters úr, az ön válasz az én kérdésemre az volt, hogy az Európai Bizottság jelenleg nem látja azt, hogy bármiféle szabálytalanság történt volna ezen a téren, de hát hallottak itt némi egy-két dolgot itt a teremben. Milyen következtetéseket von le a főigazgatóságuk ebből? Meghallgatják itt az információkat, és utána majd azt mondják hivatalosan, hogy hát mi nem tudunk semmiről, 300 millióról volt szó, aztán legközelebb 10 milliárdról lesz szó, és a pénz majd csak oda kerül valahova. Önök milyen felelősséget látnak itt a bizottság részéről? think, uh, then I give the floor to Mr. az első, utána Fazakas úr kapja meg a szót és egyébként aki még hozzá akar szólni, az hozzászólhat. Ötting úr. Rövid leszek. A fénykérdése kapcsolatban úgy gondolom, hogy sajnálom, de itt nem tudunk ez ellen harcolni. Olyan stratégiára van szüksége, amelyben több szereplő játszik, a számvevőszék, például a számvevőszék és az Európol együttműködése jó lehetne kezdetnek. Le kéne ülnünk egy asztal mellé, megnézni, hogy hol kapcsolódunk, hogy vannak-e a hatás körök között kapcsolódás. Először is úgy gondolom, hogy a tagállam, tagállamok között nincs olyan, aki ezt akarná, tehát kényszerítő hatáskörünk nincs, de például az internetes bűnözésnél ugye jó lenne, hogy tovább lépjünk, ne csak üljünk és nézzük a számítógépes képernyőket, a nyomozati hatáskörre itt nincs szükség. A német kérdés, a SZEKI központ valószínűleg nem egyesül a Europollal, hiszen több csatlakozás előtt álló ország, például Törökország is tagja ennek a SZEKI központnak, tehát ez így nem működik. Azt próbáltuk megér, e, megvalósítani, hogy pontosan azt csinálják, amit az Europol tesz. 95%-ban az ott a szekiben e, levő országok tagállamok lesznek, talán Törökország e, kivételével. Amerikával, illetve a DJ Home-mal együtt egy megbeszélést tartottunk e témában. Aztán jött egy kérdés, visszaéléssel kapcsolatban, csalással kapcsolatban, hogyha a rendszer mondjuk alkalmazkodóbb lenne. Azt hallottuk, hogy e területen sok a nehézség. Ugye nálunk 27 tagállam van, ugyanazok a problémák jelentkeznek. Mondjuk 15 választ kapunk, de gyakorlatilag az elkövetők ugyanazok. Igazából, mint egy pontokból álló vonal alakulnak ide, nem tudjuk a pontokat összekötni, mert Dubajtól Pakisztánig mindenféle egyéb külső országokban is megfordulnak ezek az emberek. Az lenne nagyon jó az Európa számára, hogy a tagállamok részéről kötelező adatszolgáltatást írnának elő, Jelen pillanatban ugye senkit nem tudunk kényszeríteni az adatszolgáltatásra, de valójában akkor tudunk csak segíteni, hogyha nyersanyagot megkapjuk. Köszönöm, Fazakas úr. Kérem, mondja el, hogy milyen gondolatai vannak, milyen tevékenységet lát célszerűnek. Mindig együtt működtünk eddig, és úgyhogy röviden fogom mondandómat. Összegezni szeretném a benyomásaimat, azt mondanám, az üzenetet vettem, de hadd fejtsem ki ezt. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy nagyra értékelt előadásomat. Mint említettem az elején, a meghívás megkapán, azon gondolkozunk, hogyan tudnánk leginkább gazdagítani az önök ülését. Arra gondoltam, hogy áttekintjük a tevékenységünket, kivetképpen azok kapcsolatban, hogy nem csak a szerűséget és jogszerűséget kell garantálni, hanem a hatásosság és hatékonyság jegyében is szeretnénk eljárni. Az Európai Számvevőszék nem egy nyomozó, vagy ügyészi hatóság, mi a terveink értelmében hagyjuk végre az auditálást, és önök az mi fő partnereink. Az önök kérdését követve nagyon is nyitottak voltunk, az önök kéréseit figyelembe vettük, a kapcsolatban azon gondolkoztunk, hogy mit tettünk és mit lehetne még tenni. Hát ami a szolidaritási eszközt életi, az abrucói földrengés követően történt egy szolidaritási alapról szóló végrehajtási ellenőrzés. Én ugye a hatékonyság és hat hatásosság ügyében vagyok az életékes jelentéstevő, külön területem a megújul energiás és energia, hatékonyság, energia, megtakarítás. Azon kell gondolkozni, hogy egy új jelentést kellene készítenünk, egy új audit jelentést kellene kész, készítenünk az elhangzottakkal kapcsolatban, de mint az elején említettem, vettük az üzenetet, és nagyon szívesen követjük az önök kérdését, és utána nézünk ennek a témakörnek is. Azonnal megkezdünk egy tanulmányt ezzel a témával kapcsolatban az olaszországi témában, az olasz kollégák által elhangzottak a kapcsolatban. Slaughter úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Talán nem fogalmaztam eléggé világosan az első választ adási körben. Én nem azt mondom, hogy semmi nem megy félre az európai közösségi pénzeknél. Nyilván előfordulnak szabálytalanságok. Fazekas úr nyilván ezt le tudna erősíteni. Ezt nem régiben láttuk a a DAS a megbízhatósági nyilatkozat kapcsán láttuk már a szemőszék jelentésében. A szabálytalanságokat úgy orvosoljuk, hogy felfüggesztjük a kifizetéseket, pénzügyi korrekciókat kérünk, és azzal, hogy konkrétan minden kérdésnek utána nézünk, amely az OLAF felé került, vagy amelyek kapcsolatban az OLAF nyomozást indítványozott, és azt látjuk, hogy a pénzt nem jól használták fel, akkor visszaköveteljük, vagy blokkoljuk a finanszírozást. Megvan a mechanizmus, amely segítségével a szabálytalanságok ellen fel lehet lépni az forrásokkal kapcsolatban, és ahogy elhangzott már, meg kell szereznünk a pontos adatokat a lehetséges csalások és más visszaélések kapcsán a megölő energiák esetében annak érdekében, hogy ezeknek a kérdéseknek utána tudjunk nézni. Azt gondolom, hogy ha a valódi csalásról van szó, azon lefelé is kell terjeszteni ezeket az ügyeket. Mi távolról sem azt akartuk állítani, hogy semmi sem ö, sikerül félre, sőt, meg kell erősítenem, hogy szabálytalanságok mindenütt vannak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Örülök, hogy a bizottság érzi magát felelősnek, mert a szerződés a bizottság felelős. Mm, záró konklúziót kérem rövide fogja a mondandó ne. Köszönöm szépen. Ahogy már említettem, nagyon fontos, hogy az EU együttműködjön az államügyészekkel, a prefektúrákkal Olaszországban, annak érdekében, hogy fellépjünk a, az ellen, hogy közösségi javakat kobozzanak el, foglaljanak le mafiózók. Nagyon gyakran a strómanok ellen is fel kell lépni. Sokszor ellenőrizni kell, hogy milyen anomáliák vannak a közfinanszírozási területen. A maffiákkal foglalkozó államügyészek nagyon fontosak, és az antimaffia tanúsítványok is nagyon fontos szerepet játszanak. Mivel szemben kell még fellépni? Ezek a strómenek, brókerek, ugye, hogyha mondjuk az ingatlanfejlesztőnek nincsen földje, de a kapcsolatoknak köszönhetően jóvá hagyatnak projekteket, na ezeket kell elrettenteni. Mint említettem, nyomon kell követni, hogy merre megy a pénz. Nem csak Olaszországban, európai szinten is. Az olasz Mm, titoktartási törvénynek köszönhetően nem kell közzétenni azok neveit, akik támogatást kapnak. Ez a magánszférát védő törvény, de sajnos kontraproduktív, hiszen nem találjuk meg azokat az embereket, akiket meg kellene néznünk, hogy minden rendben van-e körülöttük követni kell a pénz áramlását globális szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a vitát lezárhatjuk. Ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban szerintem nem utoljára beszéltünk erről a témáról. Sok a tennivaló, ahogy hallottuk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és rátérnék a következő napi rendi pontra, amelyet tegnap építettünk be. A napirendben ez a tanács mentesítéséről szóló napirendi pont. I just get... Azt mondták nekem, hogy a parlament főtitkára szeretne részt venni a tanács mentesítésén. Pár perc múlva érkezik, tehát pár percre felfüggesztem az ülést. Sorry, I understood it, but... Elnézést. Megértettem, de Tizenegy harmincötkor érkezik. Elnézést. Tehát 11.35-kor érkezik a főtitkár úr. Pár perce felfüggesztem az ülést. A Rivellini úr távollétében fel kell készülnünk a következő ülésszakra. Rivelini úr nincs jelen. Ladies and gentlemen, I would like to... Hölgyeim és uraim, szeretném folytatni az ülést, illetve újra megnyitni. A vita témája a jelenlegi tanácsi mentesítés ügye. A legutóbbi ülésünkön nem adtuk meg a mentesítést a tanácsnak. A tanácstól kértük, hogy valaki legyen jelen, arról tájékoztattak, nem voltak hajlandóak eljönni, nem fogadták el a megkívásunkat. Sajnálatos módon nincsen jelentéstevőnk sem, Rivellini úr uton van, vagy nem tudom, hol van. Mm, Szandegáld úr, aki az előző jelentéstevő volt, esetleg elmondhatná, hogy mi a helyzet, és hogy hol is, hogy is állunk most. Ha lenne olyan kedves, Szadegád úr. Moment. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a tanács nem fogadta el meghívásunkat. Hát ezt a helyzetet ismerjük, már többször fordult ilyen elő. Egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor is sajnálatos módon megoldást kell találnunk. A mi alapállásunk itt az Európai Parlamentben mindig világos volt az elmúlt időben. Ha mi mentesítést adunk, megadjuk a mentesítést a tanácsnak, jogunk van kérdéseket feltenni a tanács elszámoltatottságáról. Itt arról van szó, hogy mennyire számoltathatóak kell az adófizetők elleni. Tehát a tanácsnak a mentesítés úgy nem adhatjuk meg, hogy azok nem számolnak el az adófizetőkkel szemben. Rengeteg kérdést szeretnénk föltenni az elszámoltathatóságról, elszámoltathatóságról. Nem áttekinthető, ö, furcsa dolgok történnek, homályos dolgok vannak, rengeteg probléma van. Csak válaszolniuk kell a kérdésre. Csak hát a baj az, hogy nem akarnak válaszolni. Ez az oka annak, hogy a tanácssal húzakodunk, húzavona van. Hogy viseltessünk ebben a helyzetben? Az elmúlt két évben a 2007-es és 2008 as pénzügyi évvel kapcsolatban nos, volt egy pici előrelépés talán a tanács álláspontjában. 2007-tel kapcsolatban, ami a tanács elszámolását illeti, a tanács hajlandó volt velünk találkozni informális ülésen eljönnek hozzánk, azt mondták, tolmácsokkal jó, de informális körülmények között voltak csak hajlandóak velünk tárgyalni 2007-ben. És a 2007-ben válaszolt a tanács a kérdéseinkre. Nem közvetlenül, de elküldték a korepernek a válaszaikat. A koreper pedig a mi kérdéseinkre válaszolt. Ezeket a kérdéseket elküldték a parlamentbe. Tehát volt egy kis előrelépés a tanácssal való kommunikációban. De most azt mondanánk, a tanács visszalép, hátralép a tanács, hátralép, visszalép, mint az, amit elértünk a múltban, most még közvetett választ sem adnak. Semmit nem kaptunk. Semmit az égvilágon nem kaptunk. És a tanács új érvelési rendszer dolgozott ki egy olyat, amely abból indul ki, hogy megadtuk a bizottságnak a mentesítést, akkor automatikusan megadjuk a mentesítést a tanácsnak is. Úgy gondolják, hogy a bizottság mentesítése garantálja a tanács mentesítését. Ez az oka annak, hogy a tanácsogi szolgálatát megkérdeztük, azt mondták, hogy ez az a hozzáállás nem fogadható el. Nem működik. Hibás ez a hozzáállás. Mi nem adjuk meg a tanácsnak a mentesítést, mert a bizottságnak megadok, ez két külön mentesítés. Egyik a másikkal nem függ össze. A következő lépések. A bizottságnak el kell mondani véleményét a helyzete kapcsolatban. Mert azt mondták, ha a kiinduló pont, ha a feltétel, ha a bizottsági mentesítés feltételei egyenlőek a tanácsi mentesítés feltételeivel, az azt jelenti, hogy be kell vonni a tanácsot a bizottság mentesítésébe is. Tehát a bizottsághoz kell, hoz, a bizottsághoz kell kérdéseket intézünk, azokat, amelyeket a tanácsnak szeretünk volna feltenni. Szeretném megtudni, mit gondol a tanács végül is. Mit, mit gondolnak? Az, hogy a bizottságnak adott mentesítés azt jelenti, hogy megadjuk a tanácsnak automatikusan a mentesítést. Szerintem mindenki tudja a választ erre a kérdésre. Hát lehet, hogy új mentesítési tárgyalást kellene elindítani, ha nem tudunk megállapodásra jutni. Zárásképpen sajnálatos, hogy a tanács ismét nincs jelen, nem fogadták el a megkívásunkat, nekünk itt, a parlamentnek be kell mutatni, most a mi bizottságunk véleménye alapján támogatni kell azt az álláspontot, hogy nem adjuk meg a mentesítést a tanácsnak. Ha a bizottság és a tanács nem fejti ki világosan álláspontját, akkor nem adjuk meg, meglátjuk majd. Köszönjük ezt a egyértelmű felvezetést. Nem sok hozzáfűzni való maradt, csak annyit mondhatok, hogy reggel a parlament főtitkárával beszéltünk, az is egy európai intézmény, igennel vagy nemmel kell válaszolnunk. Úgy gondolom, magam véleménye szerint azt kell mondanom, hogy a parlament teljes jogán belül cselekszik, hogyha igen-e vagy nem el nyugtázza ezt a mentesítési kérdést. Gressle asszony az első hozzászólónk. Köszönöm szépen. Azt hiszem mindannyian egyetértünk ben, ebben a dologban, és minden tevő megtapasztalhatja a problémákat. Hát ilyen badarságot az elmúlt években nem hallottam, hogy a tanács a bizottság része lenne. A tanács gyakor- részére sem jó ez, egyébként a bizottság részére sem, hogy a tanács ezt tényleg komolyan gondolja, akkor nagyon fontos meghallgatni ezzel kapcsolatosan a bizottság jogi szolgálatát, és utána hm, fel kell tennünk az adott kérdéseket a bizottságnak is, de hát akkor már két érintett számára válik veszélyessé a helyzet. Itt van az Európai Tanács is, és aztán akár eszkalálódhat is a helyzet, ez senkinek nem érdek, ezért kérném a tanácsot, hogy azért mégiscsak gondolja át a dolgot. Mr. Geyer. Geyer úr. Ich habe in der vergangenen az elmúlt viták során, amikor erről a témáról beszéltünk, utaltam arra, hogy vannak kockázatok, amelyek összefüggnek ezen intézmények esetében is a választott irányjal. A szerződés, a mentesítés, a többi intézmény mentesítésének kérdését nem szabályozza egyértelműen. Mi kivesszük magunknak azt a jogot, hogy mentesítsük az intézményeket és az ügynökségeket is, ezt levezetjük abból, hogy a parlament általánosságban véve felelős a mentesítésért, és a költségvetési rendelet megfelelő cikke is ezt irányozza elő. Ezt egyébként ehelyütt világosabban is szeretnénk megfogalmazni. És a tanácssal eljut arról vitatkozunk, hogy az operatív, az EU bizottság operatív költségvetéséből kapott pénzek kell számoljon el, ide tartozik a tanács büdzséje is, de hát ebből vezették le ezt a jogi álláspontot, amelyet én hasonlóképpen látok egyébként, mint te, Inge. Ehelyütt mi tehát azt mondjuk, hogy ti nektünk felelősséggel tartoztok, mivel mi vagyunk a nép képviselt az Európai Unióban, tehát elszámolással tartoztok arról, hogy hogyan használjátok fel az adópénzeket. Politikai és etikai értelemben ennek nem is áll semmi az útjában. A probléma abban áll, és azt javasolnám, hogy érdemes lenne azért ezt még egyszer átgondolni, hogyha a szerződés úgy fogalmaz, ahogy fogalmaz, és hát ezen nem tudunk jelen pillanatban változtatni, és a tanács az Európai Bíróság elé akar idézni bennünket ezzel kapcsolatosan. A tanács egy jogi álláspontja szerint legalábbis ez egy lehetséges út, akkor nos, hát Németországban azt szoktuk mondani, hogy a bíróság előtt az ember Isten kezében van, vagy nyerünk teljes mértékben, ez az egyik lehetőség, és akkor szívesen beszállok én is a, a pesgőbe, amelyet megihatunk majd adott esetben, de előfordulhat, hogy az Európai Bíróság a szerződésre hivatkozva azt mondja, hogy ti nem mentesíthetitek a tanácsot, és akkor világos a helyzet, de nyilván a mi kárunkra, és az összes többes, többi intézmény is e háttér előtt aztán azt mondhatja, hogy ha a szerződés erről nem nyilatkozik egyértelműen, akkor ehelyütt nincs alapja annak sem, hogy a parlament minket mentesítsen tehát a többi intézményt, ügynökséget. Hát ez legalábbis kellemetlen helyzetbe hozna bennünket. A kérdés az, hogy akarjuk-e azt, hogy bekövetkezzen ez a helyzet. Én kevéssé félek a közvéleménytől, ott mindig meg tudom védeni a jogi álláspontomat, és azt hiszem, hogy nem lesz gondom azzal, hogy elmagyarázzam a közvéleménynek, hogy mi az európai polgárok képviseletében felelősségre vonjuk a tanácsot arról, hogy hogyan költi el a pénzeket. Én a parlament intézményi rendszerben elfoglalt helyét féltem, ez mindannyiunk számára ugyanis egy fajta csapás lenne, egy ilyen döntés, ebben azt hiszem mindannyian egyetértünk. Itt tehát felmerül a kérdés, hogy mit tudunk tenni a hónap végén hónapvégi plenáris előtt, hogy konstruktív irányba tereljük ezt a nézeteltérést. És Zörennel egyetértek, a tanács viszonylag keveset tesz azért, hogy konstruktív irányba terelje a dolgokat, de tárgyalási javaslatot tett, és legutóbb még a magyar elnökség képviselője a koordinátorok ülésén azt mondta, hogy a tanács nem változtat az álláspontján, amíg nincs egy tárgyaló delegáció vagy küldöttség. Kérdezem én, hogy mi ennek az értelme? Bárc Stász írt egy levelet, amelyről egyébként a koordinátorok között tanácskoztunk is, ha jól emlékszem, mondván, hogy mi lehetne a tárgyalási kockázat, a tárgyalási tárgya részükről. Nem tudom, hogy erről hallottál-e valamit. Nos, de a kérdés tulajdonképpen az, hogy az intézmény közi rendszerben hogyan zajlik ez tovább. Én jobban örülnék neki, ha a tárgyalás útján oldanánk meg a kérdést. Oké, okay, uh... Eh, rendben megérkezett az előadó. Rövelini úr, mit szól a témához? Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, nem értem ezt a vitát. Az elejétől fogva tudtuk, hogy hosszú bukkanókkal teli út áll előttünk. Nagyon kényes kérdésről van szó. Az egész bizottság és a koordinátorok az elmúlt hónapokban, hónapok óta tárgyalunk erről a a szakbizottságunkban, helyesnek tartották, hogy ezt az utat végigcsináljuk. És egységes álláspontunk ebben az időszakban mindig is az volt, hogy elfogadjuk azt, hogy tárgyalunk a tanácsal. De minden esetben zárt ajtókat döngettünk, mint mi a tanács zárt ajtaját döngettük. A tanács nem volt hajlandó semmilyen beszélgetésre, mindannyian tudtuk, hogy mi következhetett volna be. Tudtuk, hogy mi, a, mi volt a tanácsálláspontja az egyes elnökségek alatt, a magyar elnökség alatt is tudtuk, hogy mi volt a tanácsálláspontja. Tudtuk, hogy mivel nézünk szemben, tudtuk, hogy mit kell tennünk. Az újdonság az az, a tanács jogi szolgálatától értesültünk, hát nem mondhatnánk újdonságnak, és tudtuk, hogy a tanács majd azzal fenyegetőzik, hogy majd más EU-s intézményhez fordul. Nem hiszem, hogy van alternatív megoldás. A parlament és a bizottság eh, becsületét megvédendő, nincs más lehetőség, csak hogy csináljuk végig ezt a dolgot, amit hónapok óta elkezdtünk. Nyitottnak kell lennünk a vitára, tárgyalása, soha nem utasítottuk ezt vissza, de szerintem nincs most már alternatívánk. Végig kell csinálni. Ha visszalépnénk, most, az egy súlyos probléma lenne. És rossz lenne a parlament imázsa szempontjából is. Kell persze alternatív megoldásokat is keresnünk, hogy meg, megfelelő eredményt érjünk el. Azt szeretném elmondani most itt a tisztelt szakbizottságnak, hogy van egy javaslatom. Vitára bocsájtanék egy gondolatot, és ez arról szól, hogy írjunk a bizottságnak. Kérjük meg a bizottságtól, hogy hajlandó-e magára vállalni a politikai felelősséget más intézmények kapcsán is. És hogy a saját, költség, a saját költségei kiadásai által le nem fedett területeket magára vállalna-e. Így újra meg lehetne nyitni a vitát így lehetne megtudni, hogy máshol, más részről van-e hajlandóság arra, hogy elismerjék a parlament jogait. Ha nincs ilyen hajlandóság, akkor az álláspontunk az, amit nem vonhatunk vissza. Gressle asszony. Nos, Gájer kollégának mondanám, ami az aggodalmait illeti, egy ilyen szerződés természetesen nem szabályozhat mindent, amit a mindennapi gyakorlatban szabályozni kellene. Mindenféle, különféle rendeleteket fogadtunk el döntésben a tanácssal. A tanács mentesítéséről a szabályok megtalálhatók az eljárási szabályzatban, egyébként az ügynökségeknél is szabályozva van mindez, tehát azért nem egészen úgy van, hogy adott esetben a parlament ennyire nehéz helyzetbe kerülne. A parlament költségvetési jogokkal rendelkezik, és azt hiszem, hogy ezt is felhasználhatjuk. Hogyha a tanács tehát a bírósághoz fordul, és még ha nyer is, akkor utána különösen drámai lenne a helyzet a tanács számára, hiszen egy politikai intézmény, illetve hogyha ez esetben a parlamentről elhangzik, hogy nem ő a felelős, hát akkor a tanács igazi problémával szembesül. Köszönöm szépen. Úgy látom, többen nem kértek szót. Akkor a következtetésem helyese. A bizottság és a parlament úgy megy tovább, ahogy eddig. Azt szeretnénk, hogy minden egyes intézmény és ügynökség elbírálása a szerződések alapján történjen. Ez automatikusan azt jelenti, hogy tovább lépünk a mentesítéssel kapcsolatos szavazás tekintetében októberben. A, a tanácsnak az az álláspontja, hogy a bizottság mentesítése automatikusan jelenti a tanács mentesítését is. Szerintem tovább kell lépnünk azon az úton, amelyet elkezdtünk. Októberben szavazunk, megbeszéljük, hogy mi a továbbvezető út. Az egyik lehetőség az, hogy a bizottsághoz írunk egy levelet, kikérjük az álláspontjukat. Ez így korrekt, helyén való? Jó, akkor ezzel lezárom ennek a témának a vitáját. Okay. Uh, <laughs> I can do that. I uh, conclude that... Tehát megalapítom, hogy az összefoglalásom többé-kevésbé elfogadásra került. Ezzel üdvözlöm a parlament főtitkárát itt bizottságunkban, <clears throat> és az intézmény főtitkáraként nem, nem ellenezte, hogy itt megjelenjen. Szerintem ezt példaértékűnek tekinthetjük. Talán majd ő, ő észrevételeket fűz a tanács hozzáállásához. Úgyhogy először megadnám a szót a, az előadónak, utána majd önnek, főtitkár úr. Thank you, Chairman. Uh, thank you for Köszönöm szépen, eh, elnök úr, és köszönöm, főtitkár úr, hogy eljött ide közénk, és eh, eh, beszél velünk arról, hogy hogyan kövessük nyomon a, a parlament 2009. évi mentesítését. Most azonnal rátérek a lényegi kérdésekre, mert összesen egy óránk van, <clears throat> és gondolom számos más kérdés is felmerül. A biztonság kérdése nagyon fontos volt Egyúttal az is fontos, hogy mi történt még azóta. Szeptember 19-én volt egy rövid zárlat, abba kellett hagynunk a tárgyalásokat. Ez kellemetlen volt a tagok, a képviselőknek és a, a dolgozóknak is. A dolgok nem mentek megfelelő módon úgyhogy a biztonsággal kapcsolatban van még tennivalónk. a látogatói csoportok is bizonyos gondokat okoztak, erre se találunk megfelelő választ, ezt a komesztorok felé irányítottuk, tőlük várjuk, hogy hányadan állunk a kérdés kapcsán. Aztán a parlamenti képviselők hozzáférése az interneten a parlamenti audit jelentésekhez. Nem tudom, ezt meg lehet-e oldani nyilván különleges feltételekkel utána. Az új jogszabályok, az alapszabály végrehajtása újabb alkalmazottakat állítottak munkába. Volt egy átfogó értékelés, illetve megvizsgálták a várható hatásokat. Felmerült az árak kérdése is, például az újságírókkal kapcsolatban. Eh, itt abban maradtunk, hogy ezt a tételt majd törölni fogjuk. Még valamit szeretnék megemlíteni. Eh, a parlamenti képviselők eh, képzéséről volna szó. Ha jól értem, akkor problémák vannak a nyelvi tanfolyamokkal minden héten van ilyen, általában havonta két vagy három héten. Miért nem lehetne ez minden hétre kiterjeszteni? Ez jó lenne a, a tanulóknak, jó lenne a tanároknak. Erre szeretnék választ kapni, hogyha meg tudnak tenni. Egyébként az anyagban rengeteg választ található, de köszönöm szépen, több információt szeretnénk. General discussion. Mielőtt megnyitom a vitát, megadom a szót a főtitkárnak. Nagyon szépen köszönöm. Ezt a gyakorlatot első alkalommal végezzük, mert általában évente egyszer jött a főtitkár januárban, tehát most kétszer találkozunk évente. Gyorsan tájékoztatom önöket a mentesítési állásfoglalásról és a végrehajtásról. A mentesítési állásfoglalást májusban szavazták meg, néhány pont a kapcsolatban, be kell számolni majd a végrehajtásról. Egyszerűen egy kicsivel több időre van szükség. És akkor visszatérek majd a többi kérdése januárban. Mielőtt a konkrét kérdésekre válaszolnék, engedjék meg, hogy néhány pontot ismertessek, ahol eredményeket értünk el a májusi állásfoglalás óta. Az első a kritikus cselekvési tervekkel kapcsolatos, ahol a kritikus ilyen fellépések 88-ról 68-ra lettek lecsönketve. A legfontosabb, nincs ilyen kritikus akció. Amikor be kellett számolnom, legutóbb még négy ilyen akció volt, amelyet nem hajtottak végre. A belső ellenőrzési ülésen, amelyen tegnap részt vettem, megerősítették az auditorok, hogy nincsen végre nem hajtott kritikus program. Ami a biztonságot illeti, a szélesebb értelmeve biztonságot, nyilván tudják, hogy idén az akkreditációt belsővé tesszük. Olyan emberekre van szükségünk, akik lojálisak az intézmények kapcsolatban, tehát nem külsősöket bízunk meg. Megállapodtunk a Kobo Bizottságban, a 2012-re vonatkozóan abban, hogy a különböző felügyeleti funkciókat is belső munkatársakkal oldjuk meg. Nem lehet egy külső szolgáltató, amely magát ellenőrzi. Csökkentünk költségvetési sorokban, a külső szolgáltatások címsort csökkentjük, és magunk látjuk el belső munkatársakkal az ellenőrzési funkciókat. Felővizsgáltuk a kamerákat, a zárt láncú tévéhálózatot, aztán úgy döntöttünk, hogy kidolgozunk egy új biztonsági koncepciót, erről az elnökség döntött júliusban, a nemzeti parlamentek alapján. Azt láttuk, hogy öt strukturális különbség van a között, hogy mi hogy csináljuk ezeket, és hogy csinálják ezt a nemzeti parlamentek. Az egyik <clears throat> a belső és külső kérdés se. Senki sem függ annyira külső szolgáltatóktól, szolgáltatóktól, mint mi. A második, a parlamentben általában biztonsági zónák vannak, különböző biztonsági szintekkel. Van a parlamentek, nemzeti parlamentekben, nálunk nincs ilyen. <clears throat> Szorosan együttműködnek a helyi rendőrséggel, nyilván valóban nemzeti intézményeknél Nálunk ez nem volt jellemző, és általában nincsenek boltok a nemzeti parlamentek területén, nálunk van. Szeretnénk persze a boltokat nem bezárni itt a parlamentben. Ami a kiszervezést illeti, mi szeretnénk változtatni a biztonsági zónákon, szeretnénk néhány területen különleges biztonsági zónát bevezetni az Európai Parlament területén, és szeretnénk a belga rendőrséggel megerősíteni a kapcsolatunkat. Ami az IKT-t illeti, felülvizsgáltuk az összes szolgáltatót, akik a falakon belül vannak, szerződéses cégek, akik a házon belüli munkatársakkal dolgoznak. Ez az informatika területére jellemző, ezeket mind megnézzük, értékeljük, levonjuk a konklúziókat az év előtt. Természetesen az a cél, az az eredmény lesz majd, lesznek olyan munkatársak, akiknek a házon kívül kell a tevékenységüket folytatni. Ami az emberi erőforrások igazgatóságát illeti, a négy ilyen igazgatóság van, kilenc fő igazgatóságra vonatkozik ez, tehát minden főigazgatósban lesz ilyen kompetenciaközpont, amely az emberi erőforrások a munkatársakkal, személyügyekkel foglalkozik. Reméljük, hogy így még profibbá tudjuk tenni a tevékenységünket. És nyilván az önök munkája szempontjából is fontos. Érdekes üzenet, a látogatóközpont ma nyílik, a parlamentárium, mert nem csak jó magam, hanem az előtt, előttem lévő főtitkárok ezzel a kérdéssel rendszeresen szembesültek, mikor nyit, nyitják már meg a látogató központot. Na most akkor szeretném bejelenteni, ma nyílik meg a látogató központ, a nagy közönség október 15-én látogathatja meg először ezt a központot. Önök megnézhetik, hogy mennyire hasznos ez a központ. Én is meglátogattam tíz nappal ezelőtt, és szerintem átérünk a 19. a 20. századba mindenki alakítsa ki majd a saját képét róla. Azt gondolom, hogy ez egy jó beruházás volt. Kicsit túl költségeltük, kicsit elkéstünk az egésszel, de egyébként nagyon jó. A jelentésben azt kérték, hogy a nyelvek területén is legyen csökkentés, a nyelvi szolgáltatások területén. Az elnökség és a Kobo Bizottság az én javaslatomra megállapodott abban, hogy csökkentjük a tolmácsolási költségeket 10 millióval 2012-re, 11 millióra a fordítást, strukturális változásokkal, a Strasburgi éjszakai ülések elővégeznek, ez 3 millió eurós megtakarítás jelent, 3 millió tudunk megtakarítani, ha a szabizottság ülések este 9-nél tovább nem tartanak. Jobban szeretnénk kihasználni az üléseket hétfőtől csütörtökig, tehát ne csak kedden, szerdán legyenek ülések ez is további 3 millió, tehát már 9 milliót megsporoltunk a tolmácsolással. Alapvetően ugyanaz a szolgáltatás lesz, jobban szervezzük meg, több fegyelmet eh, követel majd meg a szobizottságoktól, de szerintem kézzelfogható pénzügyi eredménnyel jár ez. Megállapodtunk a Kobo Bizottsággal és az elnökséggel abban, szeretnénk, hogyha a fordítás mm, esetében a nyelvek száma lecsökken, ha valaki 8,6 milliós megtakarítást jelentene a fordítások számának csökkentése. Egy nyelven és az eredeti nyelven lesznek meg az írásos kérdések, egy 2,4 millió eurót lehet megsporolni, tehát korábban a szobeli kérdések indítványoknál, ha valaki külön kérés saját nyelvén megfogalmaz, adhatja, de egyébként egy nyelvre szeretnénk leszorítani. 4,1 millió ö, további megtartást, tehát 24 millió euróval csökkentenénk a kiadásokat. Önök azt kérték, hogy néhány területen, a nyelvi szolgáltatások területén sporoljunk. Nos, hát ez megtörténik. Nem mutatunk be egy átfogó tervet, de konkrét intézkedéseket javasoltunk, amelyeket 2000 12-től már bevezetünk. Az elnökség a Carbon Offsetting, offsetting Scheme-ről is döntött. Van egy másik kérdés, 150-200 bicikli áll rendelkezésre Strasbourgban. Ezt a kérdést föltették nekem legutóbb. Aztán tárgyalásokat folytatunk a tömegközlekedése kapcsolatban, a vasutakat, az SNCB-vel, a belga vasútitárságot tárgyalásokat folytatunk. Itt szeretnénk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. kiegészítő kérdéseket, amelyeket a jelentéstevő feltett, most ezekre térnék ki, mert biztonságot illeti. Nagy mértékben azt hiszem, válaszoltam már. A legutóbbi incidens nem biztonsági incidens volt, nem volt biztonsági probléma. A kérdés az volt, hogy dolgozhatunk-e úgy, ha nincsen áram? Nos, hát az épületben lévő képviselők nem voltak veszélynek kitéve, voltak hiányosságok a kommunikációban, ha nincsen áram, akkor kicsit nehéz kommunikálni. Alapvetően, ha nincs áram, kicsit nehéz kommunikálni. Az elnökség erről szerdán, erről szerdán fog tárgyalni. Ami a látogatói csoportokat illeti, a költségvetési állásolásban a kvesztorokhoz intézett kérdés az volt, hogy csökkentsük a látogatók számát ez a questorok hatáskörébe tartozó kérdés, de amit el szeretnék mondani, a látogatói központtal, az Európai Történelem a projektjével, amely 2014-ben fogja megnyitni kapuit, tehát gyakorlatilag lehetőségünk van arra, hogy kidolgozzunk egy olyan koncepciót, amely azt tervezi, hogy a látogatói csoportok nem jönnek be a főépületbe elmehetnek a látogatóközpontba, az Európai Történelemházába és a plenáris ülésre. Kívülről be lehet menni, tehát a plenáris ö, teremben. Ami az éttermeket illeti, a kávézókat, erről majd gondoskodni kell, de szerintem a látogatókat meg lehetne úgy szervezni, hogy ezek a nagy csoportok ne töltsék meg a lifteket, a folyósókat, kicsit nehézkesé teszik néha a nap életünket ilyen nagy létszámban érkezők. Ami az audit jelentést illeti, az állásorolásokban az szerepel, hogy a Kokobó bizottság meg fogja keresni a főtitkárságot. Még nem kaptunk semmit az önök részéről, tehát ez annak is köszönhető, hogy megváltozott az önök elnöke. Az új elnök bizonyára meg fog majd keresni engem ezzel kapcsolatban, majd folytatunk tárgyalást. Persze, felül kell vizsgálni a költségvetési rendeletet, ez is fontos lehet, de azt hiszem, hogy az önök elnökével majd erről a közeljövőben tárgyalásokat folytathatok. Ami a képviselők jogállásáról szóló szabályzat végrehajtását illeti, a pénzügyi főigazgatóságtól várunk információkat, meg kell kapnunk a jelentéseket, az érdekes hatóságok, testületek értékeléseit. Az elnökség foglalkozik ezzel, szerintem helyes az, hogy az elnökséget lássuk el ezekkel a jelentésekkel, hamarosan lesz erre lehetőség. Az elnökségnek van egy szakosodott munkacsoportja, amely ezzel foglalkozik, amit az elnökség előáll az álláspontjával. Hát ugye nem tudjuk levonni a konklúziókat, mielőtt meg ne kapnánk a jelentéseket, tehát a bíró nem tud addig dolgozni. Három jelentésről van szó. Ami az árakat illeti, jelenleg az elnökség nem vizsgálta felül az árpolitikáját, az elnökségi döntés még várattat magára, ami a továbbképzéseket illeti, a kózusokat, felmértük a képviselők igényeit, lehet, hogy már, ha már használjuk, hogy mások az önök igényei, mint amit a korábbi véleményekből kihámoztunk, akkor tudunk erre reagálni, amit a jelentéstevő mondott már mint. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Itele úr, a raportőr kér szót. Igen, egyet nem végeztem el, az épülettel kapcsolatos szakpolitikára gondolok. Ezt nem teljesen értettem, erre a témára majd korábban, később vissza fogok térni. Ahogy mondtam, jó néhány hozzászólás van. Első jelentkezőnk, Herr Blonding. Meg is adom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Múlt vasárnap reggel kellemes kávét főztem magamnak, és úgy döntöttem, hogy elolvasom azt a dokumentumot, amelyet Vele úr küldött. Azért mesélem el, mert szerettem volna ábrázolni, hogy jó hangulatban voltam, nem vonta el a figyelmemet semmi, összpontosítani akartam a dokumentumra. Persze olvasás közben megváltozott a hangulatom, meg is próbálom elmagyarázni miért. Különösen meglepett az egész anyagnak a hangvétele. Valahol az anyag fele körül már nem tudtam, eh, hogy egy eh, új BBC eh, sorozatnak a forgalókönyvét olvasom-e a Yes Minister címszó alatt, vagy valami szabályzatot. Egy kicsit őszintén szóval meglepett a hangvétel. Néhány példát szeretnék előhozni ezzel kapcsolatban amikor fellépést kértünk az újságíró díjjal kapcsolatban. Itt azt mondja, hogy a 2011-es EP újságírói díj már úton van az igazgatóság számára egy vitaanyagot kellett volna előkészíteni, hogy folytassuk az eszmecserét a témával kapcsolatban. Aztán helyi kisegítők számlájának a kezelése. Amennyiben a teljesítés megtörtént, akkor három héten belül tudják teljesíteni. Az IMMS rendelete után három évvel még mindig számos olyan számla van, amely nem felel meg a szabályoknak. Hát pontosan ez a probléma gyökere. Nem az, hogy nem követjük a szabályokat, hanem talán a szabályokat kéne egyszerűsíteni. Ez is egy példa. Az utazási ügynökség témája, hogy olcsóbban repülhessünk. Az Amadeus foglalási rendszer, mondja az anyag, nem tartalmazza a fapados járatokat. Vajon miért nem? Mondjuk azt, hogy aktívan keresik a megoldást, hogy hogyan lehetne a fapados járatokat is bevonni valahogy a rendszerünkbe. Aztán a repült mérföldek kérdése. Itt leírja, hogy mennyire nehéz az ügy, hogy nem, tud, nem lehet tudni a parlamenti képviselők által repült kilométerek számát. Jó, persze, de aktívan is lehetett volna hozzáállni. Ma azt mondhattuk volna, hogy megvizsgáljuk a kérdést, mert például kapcsolatban lépünk a, a Dán meg a svéd parlamentekkel, náluk igazából működik már a rendszer, ott a, a repült mérföldek után esedékes pontokat felhasználják a következő útnál, tehát egyfajta proaktív magatartás hiányolok, hogy menjünk elébe a dolgoknak, ahelyett, hogy kvázi mintha meg akarnánk szabadulni ezektől a gonoszul újra meg újra előkerülő problémáktól. Vannak persze további részletkérdéseim is. Na most e, a hozzáállás kérdésében ön hogyan látja a saját szerepét? Eh, ennek az állásfoglalásnak a, a dolgát, hogyan látja, hogyan tudjuk közösen megjavítani a parlament működését. Azt úgy gondolja, hogy vannak eh, gondolatok, amelyek jók, vagy, eh, vagy inkább azon munkálkodik, hogy az állásfoglalás gondolatmenetét kövesse. Tehát ez egy, ez egy általános kérdés, ez egy halálosan komoly dolog, és persze érdekes az is, hogy a titkárság hogyan áll a parlament költségvetéséhez, és gyakorlatilag a háznak a legmagasabb politikai hatóságáról beszélek, ez a plenáris ülés, nem a büro. Beszéltem már a repült kilométerek kérdéséről, várok erre választ. Nem érintette a 135-ös paragrafust, ez proaktívabb kezelést ír elő, hiszen hatalmas papírhegyekkel kell dolgoznunk. Például lehetne ilyen, ilyen tábla PC-ket kapni, mert hiszen most papír a, a dokumentáció alapja, de hogyha az ember belép egy adott ülésterembe, akkor elektronikusan is megkaphatná a dokumentációt. Persze szükségünk van dokumentumunk, dokument, dokumentumokra, de hát végül is papírhegyek fogadnak. Nem mondhatom, hogy nincs rá szükség, tehát ki vannak nyomtatva. De ezen is változtatni lehetne. A kerékpárok kérdése. Ön azt mondta, hogy 100-tól 150-ig terjed a Strasbourg város által biztosított kerékpárok száma, de valóságban, ha jól emlékszem, 30 kerékpár áll rendelkezésre, nem nagyon hatékony a rendszer. Egyébként szeretném, ha kevésbé kellene függnöm Strasbourg városától. Talán meg tudunk tőlük szabadulni, mert túl drágák. Maradjon akkor tíz bicikli. Ezzel a parlament bemutatná, hogy mi nem csak a, a nagy autókban tudunk gondolkodni, hanem egyéb fenntartható közlekedési módokban. Egyébként Strasbourg városa a kerékpárokra van feltalálva. <laughs> És utolsó észrevételem, elnök úr, kértük, hogy hosszú távon vizsgálják át a parlamenti költségvetést, <clears throat> vizsgálják meg, hogy a jövőben milyen potenciális megtakarítások lehetnek. Említett néhány dolgot, de őszintén szóval 1,7 milliárd euró költségvetésből, ha jól emlékszem, 10 millió eurót nevezett meg, szerintem ebből nem lesznek fe, szalagcímek az újságokban, hogy mekkora nagy megtakarításokat értünk el a házon belül. Aztán a 2012-es évre vonatkozó állásfoglalás, amit májusban fogadtunk el. Kértem, hogy e, nézzük át e, a megtakarítások kérdését. Ezt a legmagasabb fórumon is elfogadták. E, a potenciális megtakarításokkal kapcsolatban az égvilágon semmit nem kaptunk még eddig a költségvetési eljárást immára hátunk mögé tettük, talán jövőre. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó bevezető kérdés volt, de ha mindenki ennyi időt vesz igénybe, aki feliratkozott a listára, majd fél kettőre végzünk. Tehát azt javasolnám, el. hatan kértek még szót. Kérem szépen, hogy mindenki kettő percet vegyen igénybe. Elnézést, hogy ezt nem mondhatom az első hozzászólónál, de most elmondom. Utána pedig a főtitkár úr válaszol a kérdésekre. Van-e még valaki, aki ön a listán van? Van-e valaki, aki szeretne szót kérni? Igen. Bácsi úr, igen. Akkor lezárom a hozzászólók listáját. Epping úr, kettő percre. Very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Rövidebb, mint a kollégám. El kell mondjam. Nem mindig értek vele egyet, de most igen. Tehát, ha megengedik, ott folytatom, ha ő abba hagyta. Ez a think tank, amely az ECR-hez kapcsolódik, egy jelentés fog bemutatni, amelynek a címe a hozzáférés vége, ez pedig megnéztük azt, hogy hogyan lehetne csökkenteni a parlament éves költségvetését. 24 százalékkal. És szerintem lehetséges. Mert, eh, ahogy Velle úr tette, nézzük meg a strukturális okokat, ne apróságokkal foglalkozunk. Szerintem nincs itt eh, az egyik kollégám, aki ezt a megjegyzést találtam, aztaná, de a jó elemzésre van szükség. És a konklúzió. Ha megnézzük az Európai Parlament költségvetését, a bürokrácia nagyon is kinőtte magát. Ez egy bürokratikus hullám. Nem akarom Velle úr nevéhez kötni a német bürokrát és Velle szócskával, tehát nem egy ilyen szójátékot akartam itt most kérem szépen elsődni. Négyezerről több mint 6200-ra nőtt a munkatársak száma. A képviselők száma négyen nő csupán. Az ember egyszerűen nem érti, hogy mi ez a rengeteg ember, aki dolgozik. A bürokrácia túlburjánzik. Azt hiszem, hogy strukturális csökkentésekre volna lehetőség. Holnap a frakción bemutatja ezt a jelentést, és elküldöm vele úrnak ezt a dokumentumot a parlament három hónapon keresztül tudott a kérdések felére válaszolni, de hát a pár válaszból is azért ki tudtuk alakítani a véleményünket. 400 millióval lehetne csökkenteni a parlament költségvetését, és akkor a polgárok a válságban vannak. Azt hiszem, hogy megvolt a két perce, uram. Ha lezárná gondolat, hogy mondja az elnök, a jelentésünket eljutatjuk vele úrnak, és segítünk, hogy együtt gondolkodjunk. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy az előrelépéseket is értékelni kell itt a parlamentben. Régebb óta itt vagyok, és tudom, hogy milyen nehéz volt a helyzet a múltban, ezért mindenképpen szeretném elismerni, hogy előrelépés történt, főként ami a nyelvi kérdést illeti. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság már régóta kérte kollégáktól és az igazgatástól ennek a problémának a megoldását, ezért szeretném elmondani, hogy Gábrándi úrnak nincs igaza, ezek nagy lépések. Nemrégiben elfogadtunk egy saját kezdeményezésű jelentést, illetve döntöttünk róla, hogy készítünk egy ilyet, Eszter Bellangán lesz a felelős a nyelvi kérdéssel kapcsolatosan. És kedves kollégák, hát hol voltatok ti az elmúlt években? Többször is kértem, hogy a parlament személyzetét egy ellenőrző folyamatnak vessék alá, mint ahogyan a bizottság esetében is így történt, egy screeningnek vessük alá, de a plenárisban ezt nem támogatták elegen. Ezek a témák nem a semmiből jöttek, ezek igenis érdekes és fontos témák, ezért mindenkit szeretettel várok abban, hogy részt vegyen ebben, ezek megtárgyalásában. Két kérdésem volna. Egyrészt, sok szép jó dolgot hallok a látogatóközpontról. Ma reggel valaki megkérdezte tőlem, hogy miért kell egy Európai Történelem háza. Nos, nem tudom, hogy erre milyen választ is adjak, talán önök adhatnának ötleteket. Aztán a munkakörülményeket is szeretném szóvá tenni. Van egy harmadik asszisztens, és ha van egy harmadik asszisztens, akkor kell neki egy telefonvezeték, és nyilvánvalóan ezekről is egyeztetni kell. Aztán a bizottság továbbképzési programjában is részt lehet venni, de erről a lehetőségről sokan nem tudnak. Vannak ilyen lehetőségek, és tudok olyan képviselőkről, akik rendszeresen elmennek oda, vagy oda küldik embereiket. A Kérdés az, hogy miért nem lehet ezt mindenkivel közölni, hogy van ez a lehetőség. Köszönöm. Sondegard. Sondegard úr. Uh, thank you due to the time. Uh... Köszönöm szépen a szűkös idő miatt a rövidzárlatra összpontosítanék. Ha jól értettem, akkor az áramkimaradást e, valami külső tűzeset okozta valahol a városban, de emlékszem arra is, hogy e, egyszer beszéltünk arról, hogy a parlamentnek kéne, hogy legyen egy tartalékrendszere. Igaz, hogy a tartalékrendszer jó sok pénzbe kerülne, sőt, hogy egyfajta struktúrát kell köré építeni, de valójában megnyomták a gombot, beszéltünk a tartalékrendszerről. Mi történt? Most megkérdezem, kidobtuk a pénzt, vagy mi történt? Jó, Mr. Itele. Köszönöm, Itele úr. Mr. Geyer. Tévedtem, Geyer úr. Sajnos nincs elég időnk arra, hogy Epping úr által elmondottakat kommentáljuk, de hát jó, hát akkor majd most megfegyelmezem magam. A kedves hobbimról lesz szó, ez az épületpolitika. A vele úr az illetékes főigazgatóság tisztviselőjével egy érdekes párbeszédet folytatóképp arról, hogy hogyan kell megállapítani az ingatlanok értékét. Én azt szerettem volna, hogyha kapnánk egy elemzést arról, hogy mik a ráfordítások, ami a vásárlás költségeit illeti négyzetméterenként a az épületpolitikában, hogy meglássuk, hogy egy adott ingatlan érték vagy ára a piaci helyzeten belül, a kontextusban hogyan is alakul Brüsszelben hiszen csak is így tudjuk reálisan felmérni azt, hogy a parlament stratégiája, mi szerint inkább épületeket kell vásárolni, mint bérelni, megfelelő-e. És itt nyilvánvalóan nagy, nagy összegekről is van szó, különös tekintettel arra, hogy egyre több tagállam csatlakozik az Európai Unióhoz, és előfordulhat, hogy néhány intézmény esetleg közelebb kerülne hozzánk térben. Ezért kérdésem az lenne, hogy ön szerint kaphatnánk -e egy költség-haszon számítást ezen az alapon? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Andreas asszony. Thank you, Chair. Elnök úr, köszönöm. Ville úr, egy kérdéssel nem foglalkozott, nevezetesen a liftekkel. Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt érvényes ez. Azt hallottam, hogy múlt héten két vagy három parlamenti képviselő rogyott a liftekben. Az első emeletről az első föld alatti szintre mentek. Szerintem ez felháborító. Szerintem felháborító, hogy ilyenre sor kerülhetett az épületben, de Strasbourgban is sokszor rohannunk kell a szavazás előtt 10-15 perccel, azért, mert egyszerűen nem férünk be a liftekbe, illetve a liftek túl lassan járnak. Mi a szándékok ezzel? Erről nem hallottam egy szót sem. A másik kérdés az ön számára, hogy vajon mi tartott ilyen sokáig az új tagok jogállásával kapcsolatos jogszabály elkészítése, illetve ennek az értékelése. Terjed a szóbeszéd, hogy ez a bizonyos alapszabály, ez sokkal drágább, mint a régi. Hm, amikor elmegyek a, a kifizető helyekre, akkor látom, hogy a dolgozók teljesen túlterheltek. Mire várunk? megvalósul ez a tanulmány a jelenlegi irodai periódus alatt, vagy kivárjuk a következőt. Utolsó kérdésem, miért kell a látogatói központ, miért kell az Európai Történelem Háza a gazdasági válság kellős közepén. Ez propaganda. A parlament számára a legfontosabb propaganda az, hogy az emberek legyenek tudatában a válságnak kevesebbet költsenek, és végezzék jól a munkájukat. Köszönöm szépen, Aszitis úr. Nike. Köszönöm szépen. Szeretném azokat támogatni, akik megdicsérték a főtitkár urat az elért eredményekért, amelyeknek köszönhetően gondolhatjuk azt, hogy meg takarítunk jelentős összegeket. Az elmúlt két és fél évben különböző üléseken vettünk, vettem részt, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament sokkal hatékonyabban dolgozik, mint két és évvel ezelőtt, kevesebb pénzt is költ. 15-20 kérdésem van, ezeket nyilván most nem fogom mind felsorolni. A, az a cél, hogy minél többet megtakarítsunk, nem szabad persze a képviselők munkakörülményeit negatívan befolyásolni. Különböző országokból érkeztünk, különbözőek a körülményeink. Óvatosnak, körültekintőnek kell lennünk. Fontos kérdés, azt hiszem, a, az éttermekhez, az étel minőségéhez kapcsolódik, azt mondta a főtitkár úr, nem nagyon tudják megoldani ezt a problémát, de szerintem a versenyt mégis be kellene engedni az épületben, nem ezen a területen is, tehát az étkeztetés területén. Másrésztről azt gondolom, hogy bölcs dolog lenne speciális szerződéseket kötni, a bérleti szerződésekkel kapcsolatban, akik ide jövünk, Belgiumban nem ismerjük a nemzeti törvényeket. Amikor lakást akarunk bérelni, azt látjuk, hogy visszaélnek a helyzetünkkel. A tolmácsolás fordítás a jelenlegi javaslat nagyon és hatékony, sok pénzt tudnánk megtakarítani, hogyha elmondanánk, hogy részt veszünk-e egy ülésen, vagy nem előzetesen, és egyetértek azzal is, hogy 2010 adózás mentesítése kapcsolatban volnának más kérdések is, de meg kell nézni, hogy mi éri meg jobban, bérelni vagy vásárolni. Az Először is egy konkrét más kérdésem lenne az utazási irodával kapcsolatosan. Nem az Amadeus rendszer a gond, hanem eh, az én gondom az, hogy amikor Egyszer egy repülőjáratra szerettem volna jegyet foglalni, és ez más kollégákkal is egyébként előfordult, akkor hogyha mi magunk foglaltunk volna jegyet, sokkal olcsóbb lett volna, mint az utazási irodán keresztül. Sokkal olcsóbb. Részint ezer eurót is meg lehetett volna takarítani. Másodszor, amikor hotelszobát foglaltam az utazási irodán keresztül, ugyanabban a hotelben, ugyanabban a, ugyanaz a szoba, ugyanabban a kategóriában tehát, Szintén ez történt, amikor én magam foglaltam a szobát közvetlenül magánszemélyként, éjszakánként 100 euróval olcsóbb volt a szoba, mint hogyha az utazási iroda foglalta volna. Ezt tisztázni kell az utazási irodával. Hogyan lehet az, hogy az utazási irodával nagyobb költségeket generálunk, mint amelyre valósan szükség lenne, teljesen függetlenül most az utazá a repülőjáratoktól. Aztán nem lenne érdemes szót ejteni a sofőrök kérdéséről is, és gondoljunk a taxiköltségekre is. A sofőrrendszerünk ugyanis nem olyan hatékony, erről is érdemes lenne beszélni. Aztán, ami a költséghaszon számítást illeti, Gálya kollégának mondom, hogy a parlament ezt bizonyos esetekben már elvégezte. Minden egyes kérdőívetben szerepel egy világos elemzés a költségek vonatkozásában, mint a bérleti díjak vonatkozásában, hiszen a Költségvetési Bizottságban feladatul szabtuk magunknak azt, hogy ne vásároljunk épületet, hogy sokkal jobban megéri bérelni. Minden engedélyezési folyamatban ez benne foglaltatik ez az elemzés. Noha azért elég nehéz mégiscsak megállapítani, hogy érdemesebb-e épületet megvásárolni, vagy építeni, felhúzni egy épületet. Ami pedig a látogatóközpontot illeti, azt szeretném kérdezni a főtitkár úrtól, hogy az Európai Történelem Háza és a látogatóközpont vonatkozásában hogyan lehet biztosítani azt, hogy ne legyenek párhuzamosságok. Egyébként pedig köszönöm az előrelépéseket. Köszönjük szépen. Az összes felszólaló megkapta a szót, most átadom a főtitkárnak. Ismét a szót. Nagyon szépen köszönöm. Először is Gerrendi úrnak válaszolnék. Azt hiszem, világosan látnunk kell, hogy a parlamentben különböző döntéshozók vannak. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság a mentesítésért felelős, és a mentesítési határozat nem egyenlő a költségvetési döntéssel. Ezt a Költségvetési Szakbizottság készíti elő, és a költségvetésnek van egy saját eljárása is, a plenáris szavaz róla, Azonban a költségvetési döntés nem előlegezheti meg az elnökség döntéseit. Három különböző politikai szereplőnk van tehát, ők részint más-más dolgokat tartanak fontosnak a költségvetésben, a költségvetés ellenőrzésében és az elnökségben. Az én feladatom az adminisztráció. Ez azt jelenti, hogy én nem dönthetek a politikai szereplők helyett arról, hogy a jövőben mit teszünk és mit nem teszünk. Éppen ezért előfordulhat, hogy óvatos megfogalmazásokkal találkoznak, vagy azért, mert szükség van a plenáris, vagy az elnökség döntésére, vagy mert nem költségvetési ellenőrzési kérdésről van szó, hanem költségvetési kérdésről, és a költségvetési szakbizottság nem örül neki nyilvánvalóan, hogyha helyette megelőlegezzük a döntését, ami a konkrét kérdéseket illeti. Ami a törzsutas pontokat illeti, a az adminisztráció eddigi kapcsolatai a légitársaságokkal úgy néztek ki, hogy a légitársaságok nem hajlandóak együttműködni a törzsutas pontok átvitelében az adminisztrációhoz, tehát az igazgatáshoz. Mégis meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést a jelenlegi költségvetési eljárás keretén belül. A költségvetési szakbizottságban ugyanis megegyeztünk, és remélem, hogy a plenáris elfogadja, támogatja ezt, hogy 4,1 millióval támogatjuk a kiküldetések, csökkentjük a kiküldetések költségeit, különböző lehetőségek vannak erre, különböző frakciók mást-mást javasolnak, a kiküldetési utazások költségeinek csökkentése, a mérföldek kérdése, aztán a jelentkezési illetve a regisztrációs határidő péntekenként, és van még egy negyedik terület is. Ezek révén közelítünk majd a kérdéshez, nem csak a munkatársak, hanem a képviselők tekintetében is, mert ez részét képezi a Költségvetési Szakbizottság és elnökség közötti kompromisszumnak, és mert valahol a 4,1 milliós csökkentést el kell érnünk. Ami a papír használatát illeti, nekünk ez egy nagyon fontos kérdés. Egy szoftvert dolgoztunk ki az e-committee vel kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a szakbizottságon gyakorlatilag minden munka elvégezhető lenne papír nélkül. A két szakbizottságban teszteljük ezt a rendszert. A cél, hogy ezt az e-committee rendszert általánosá tegyük az összes szakbizottság számára, és a törvényhozási időszak végén a következő időszakra vonatkozóan majd teljesen lemondunk azt, hogy, eh, hogy papír, lemondunk arról, hogy papírt használjunk. Ez azt jelenti, hogy az irodákban laptopokra állunk át, a mobil munkában pedig a tábla számítógépekre. Már eh, a múltban volt egy ilyen kísérletem, hogy bevezessem a laptopok használatát, az európai sajt ezt nem fogadta túl jól, de mi is ugyanebben az irányba gondolkodunk, mint önök. Ami a költségmegtakarításokat illeti, saját javaslatunkra reagálva 50 milliós költségmegtakarítást szeretnénk elérni. Ha jól tudom, ez a legnagyobb értékű megtakarítás, amit főtitkár valaha is javasolt. Legalábbis nem tudok arról, hogy az elmúlt években lett volna nagyobb erőfeszítés, lehet, hogy ez még mindig nem elegendő, de azért nem kis lépésekről van itt szó, ez egy nagyon fontos hozzájárulás lenne megtakarításokhoz. Elmondhatom, hogy az elmúlt években a nyelvi szolgálatok nem voltak a megtakarítások tárgya. Ez azt jelenti, hogy itt most teljesen új területen mozgunk, ezért szerintem ezt az erőfeszítést sem szabad alábecsülni, hanem megfelelően el kell ismerni és értékelni kell. Epping úr, ugyanazt mondom önnek is, Különbséget kell tennünk a költségvetési eljárás között és az itteni munka között. Ön a költségvetési szakbizottságban is tevékenykedik. A mentesítés, tehát itt van a mentesítési eljárás, a költségvetési eljárás és aztán az elnökség döntései. Ami a munkatársakat illeti, 2004-ben sok új munkatársat vettünk fel, mivel 10 tagállammal bővült az Európai Unió közép-kelet-európai országokkal és Máltával és Ciprussal, is a nyelvi rezsim teljesen lefedi a tagállamokat. Ez azt jelenti, hogy a tanácssal ellentétben mi intézményként biztosítani szeretnénk a többnyelvűséget teljes mértékben, és számunkra egy további nyelv, egy hozzáadott nyelv azt jelenti, hogy a fordításban 5 új 50 új munkatársra van szükség, a tolmácsolásban 30 új emberre van szükség, aztán ehhez társulnak még kommunikációs feladatok és egyebek. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy további nyelv lefedése kb. 90 új munkatársat követel meg. Hogyha tovább folytatjuk ennek a parlamentnek a politikáját, nevezetesen, hogy minden hivatalos nyelven teljesen támogatjuk a többnyelvűséget, akkor aztán, hogyha ezt tízzel megszorozzák minden az újonnan csatlakozottak esetében. Ez már, csak 9, ez már 900 munkatársal több, és ebben nincs még beleszámolva az, hogy a különböző frakcióknak is szükségük van új munkatársakra az adott tagállamokból. Kressl asszony az Európai Történelem házára kérdezett rá, azt hiszem az elkövetkezendő hetekben biztosan mindannyian meglátogatjuk majd az új látogatóközpontot, hogy magunk is képet nyerjünk róla személyesen, a látogatóközpont láthatóan világosan az Európai Parlament munkájára összpontosít. Nyilván rövid történeti áttekintést is szeretnénk ott nyújtani, a fő téma felé történő bevezetőként, de vizuális módon és multimediális módon megpróbáljuk bemutatni, hogy az Európai Parlament milyen munkát végez. Funkcióját tekintve ez ezért teljesen eltér az Európai Történelem házától, amely az európai történelmet hivatott bemutatni, illetve az európai eh, egységesítés folyamatát. Szerintem egy nagyon jó fejlemény az, hogy az Európai Bizottság elnöke intézett hozzánk egy levelet, amely világosá teszi, hogy az Európai Bizottság is érdeklődik a projekt iránt, és eh, készen áll arra, hogy hozzájáruljon a költségekhez. Abból indulok ki, hogy már a 2013-as költségvetési eljárásban az Európai Bizottság javaslatot tesz majd arra, hogy a bizottság a bizottsági költségvetésből nagymértékben hozzájárul majd a projekthez hiszen az Európai Történelem Háza esetében nem kifejezetten az Európai Parlamentről van szó, ezért észszerű, hogy más intézmények is részt vegyenek a finanszírozásban, hiszen a bizottságban és a tanácsban is biztosan érkeznek majd látogatók, akik úgy látják, hogy itt információkat szerezhetnek, tájékozódhatnak, ezért helyén való, hogy ne csak a parlament állja a költségeket. A költségeket egyébként két millióval csökkentettük az elnökség döntése nyomán a nyári szünet után. A jogalap világos, és tisztáztuk azt is, hogy a tanácsadó szervek tanácsadó szerepet töltsenek be, de hogy minden döntést ez esetben az elnökség hoz meg. Zondergárd esetében feljegyeztem magamnak, hogy fő funkció, de már nem emlékszem, hogy mire gondoltam ennek kapcsán. Lehet, hogy ezt majd négy szem közt tisztázhatjuk. Gájár úr és az épületpolitika kérdése. Holmeyer asszony már elmondta, hogy szisztematikusan, rendszerszerűen összehasonlításokat végezünk a bérlés és a felvásárlás kapcsán. A legfőbb probléma azonban nem ez, hanem az, hogy továbbra is különböző okokból kifolyólag ragaszkodunk ahhoz, hogy ne legyenek szétszórva a város minden területén az épületeink. Ugyanis ha ezt tennénk, akkor mondhatnánk azt, hogy hát most a legolcsóbban kaptuk meg az épületeket, négyzetméterenkénti áron számolva, de hát ennek akkor vannak következményei is. Előfordulhat, hogy bizonyos szolgálatok nem elérhetőek, közlekedési költségek merülnek fel, széndiokszidot bocsátunk ki, mi tehát továbbra is ragaszkodni szeretnénk ahhoz, hogy elviekben egy összefüggő épület együttesben tevékenykedjünk. És amíg ehhez ragaszkodunk, mindig korlátozott lesz, korlátozottak lesznek a lehetőségeink, és nem optimális a tárgyalási helyzetünk sem, hiszen a, az, aki eladja az ingatlan, tudja, hogy tulajdonképpen a parlament közvetlen közelében szeretnénk épületekre szert tenni. A középtávú épületstratégia megvalósításán dolgozunk jelenleg. Ez azt jelenti, hogy Brüsszel esetében is világos tárgyalási megbízások vannak. Nem tudok most belebocsátkozni a részletekbe, mert jelenleg folynak a tárgyalások, és nem lenne helyén való, hogyha most elárulnék bizonyos információkat de az elnökségnek további javaslatokat tudunk tenni az épület stratégia további végrehajtásával kapcsolatosan még az év vége előtt. Tudják, három dologról van szó. Egyrészt más intézmények áttelepítés az Eastman épületből, aztán a professzionális képzések kérdése, aztán harmadszor a második nap közé, és negyedszer további épületkapacitás mindezek ide tartoznak ebbe a témakörbe. Andrászon asszony elmondta, hogy a liftekről nem szóltam, nos, hát ezzel kapcsolatosan nem, hang, nem érkezett hozzám kérdés, de most szívesen szólhatok erről a témáról. Nagyon kevés a lift, ahhoz viszonyítva, hogy az épületen belül menjen dolgoznak. Az épületek összességében olyan számú ember számára épültek, akiknek a számát már rég meghaladtuk. Ez azt jelenti, hogy nem, nyilvánvalóan nem megfelelőek a körülmények jelen pillanatban. Ami a látogatócsoportokat illeti, ugye felmerült a kérdés, hogy ugyanolyan mértékben tudjuk-e befogadni a látogatócsoportokat, mint eddig, tekintettel a liftekre és a folyosókra de hát összességében elmondhatjuk, hogy az épületek túl vannak terhelve, igaz ez a liftekre is, ahhoz képest, hogy hányan dolgoznak, mozognak az épületben, túl kevés a lift, és túl sok az ember az épületeken belül. Ez azt jelenti, hogy sürgősen további kapacitásokra van szükség a frakciók esetében is, többek között, és újféle megközelítése van szükség a látogatócsoportok tekintetében, ezért nagy mértékben támogatom, hogy a látogatók számára eh, egy olyan programot alakítsunk ki, amely révén már nem jönnek be a főépületbe, hanem a látogatóközpontba látogatnak el, eh, az Európai Történelemházába, valamint a plenáris ülésterembe. Valószínűleg 2014-től lesz ez megvalósítható. Andrásen asszony második kérdése a jogállással kapcsolatosan, annak felülvizsgálatával, értékelésével kapcsolatosan. Az elmúlt két évben volt az elnökségnek egy munkacsoportja, Rót Berend asszony vezetésével működött ENSZ, amely továbbra is dolgozott a statútum mm, végrehajtásával kapcsolatos gyenge pontokon, mind ami a képviselőket, mind ami az asszisztenseket illeti. Nyilvánvalóan nem tudjuk az összes részletet figyelembe venni, hogyha kidolgozunk egy ilyen anyagot, ezért most utólag megvizsgáltuk, hogy hol merült fel probléma, most azonban értékelnünk kell két év elteltével. A munkacsoport hamarosan előterjeszti ezt az értékelést, és utána az elnökség is foglalkozik vele. Abból indulok ki, hogy az év vége előtt elkészülnek a jelentések ezzel kapcsolatosan. Tehát ez volt ugye a kérdés. A parlamenti időszak ideje előtt megszületnek ezek az elemzések, és az elnökség adott esetben levonja a következtetéseket, mi pedig adminisztrációként természetesen szintén ezt tesszük. Köszönöm szépen Bálcéti szórnak, amiért elmondta, illetve értékelte erőfeszítéseinket, arra vonatkozóan, hogy a lehető leghatékonyabban szeretnénk a pénzeket felhasználni, és természetesen a képviselők munkakörülményeinek a középpontban kell állniuk. Ami az étkezést illeti, egyetlen egy nagy konyhánk van, a probléma főképpen ebben áll. Innen látjuk el az összes ö, éttermet. A konyhában azonban bizonyos higiéniai feltételeknek eleget kell tenni, ez azt jelenti, hogy különböző ö, hogyha versenyt szeretnénk gerjeszteni, és különböző, növelni szeretnénk a kínálatot, akkor több konyhára lenne szükség, kettőre, vagy akár háromra is, ahonnan aztán különböző vállalkozások elláthatják az éttermeket, és így kialakulna egy verseny. Hasonló a probléma, mint a biztonság területén. Két-három nagyobb vállalkozónk van, akik ilyen hatalmas szükségletet ki tudnak elégeti, elégíteni, nincsenek többen, ezért nem elég, a, elég nagy a verseny. Több vállalkozóra van szükség, de adott esetben akkor több konyhára is, ahonnan több éttermet el lehet látni. Mi úgy gondoljuk, hogy lassan először kettő, majd három nagyobb éttermet működtetünk, amelyet aztán külön konyhák láthatnának el, ezáltal egy versenyt kialakítva és egy nagyobb rugalmasságot is. Köszönöm szépen, hogy szólt a nyelvi szolgáltatásokról is, amelyek kérésre állnának rendelkezésre, tehát hogyha valaki kéri, hogy egy nyelven legyen fordítás vagy tolmácsolás, akkor annak eleget teszünk. A Költségvetési Bizottság is egyébként megfogalmazta ezt a kérdést. Láthat, látnunk kell azonban, hogy a szabadúszó tolmácsok esetében jóval előre meg kell rendelni a tolmácsolást, adott esetben a kül- külső tolmácsokat egy évre előre megrendelik. Ez azt jelenti, hogy rövid távon tehetünk néhány lépést, de azért itt nagy változásokra nincs nagy lehetőség. Mégis úgy gondolom, hogy az önjavaslatát érdemes lenne közelebbről megvizsgálni, hogy az adott szükségleteket elégítsük ki, és ne bocsássunk rendelkezésre olyan szolgáltatást, amelyre nincs szüksége senkinek. Ami Holmeier asszonyt illeti, ugye itt felmerült még egyszer az utazási iroda kérdése, illetve a költségek eh, megnövekedése, hogy az utazási iroda tevékenykedik. Előfordulhat, hogy van három-négy különböző biznisz vagy ekonomi kategória egy-egy repülőjáraton belül. Ez azt jelenti, hogy kicsit összetett, bonyolult a kérdés. Mindenképpen érdemes tudni azt, hogy az utazási iroda magasabb árakon nem keres, nem profitál belőle, máskülönben az emberek esetleg azt hihetné, hogy a nyereségszerzés céljából magasabbak az árak az utazási iroda esetében, erről semmiképpen nincs szó. Ami a sofőröket illeti, az elnökségnek javaslatot terjesztünk elő a sofőr szolgálat reformjáról. Ez a javaslat más tagállamokbeli gyakorlatból is merít ötleteket. Én azt gondolom, hogy az internalizálásból profitálnánk, igaz ez a biztonság, de az informatika területén is. Azt gondolom, hogy a sofőrszolgálat lehetne egy olyan szolgálat, ahol inkább abból profitálnánk, hogyha külsősök végeznék hiszen gyakran a munkaidő úgy alakul, hogy ez nehezen összeegyeztethető a jogállással, ezért ez egy olyan terület lehetne, ahol egy külső vállalkozó speciális szoftverrel megtámogatva talán jobb szolgáltatást tud nyújtani, mint, mint ahogyan mi azt itt házon belüli tisztviselőkkel meg tudnánk oldani. Remélem, hogy a legfontosabb kérdésekre sikerült reagálnom. Szöregárdóral még egyszer egyeztetek majd négy szem közt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt elmondhattam mindezt. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Elmondjuk majd az ön példamutató magatartását emésik a tanácsnak. Talán majd a tanács főtitkára eljön. Köszönöm, hogy másodszor eljött idén. Nagyra értékeljük. És azt hiszem, hogy befejeztük a mai délelőtti napi rendi pontjainkat. A kilences pont értelmében nincsen semmi bejelenteni való. A tizedik napi rendi pont a következő ülésünk november 10-e csütörtök, amikor a számvevőszék bemutatja éves jelentését. Nagyon szépen köszönöm, ezennel az ülést bezárom.